Colleghi, per favore, prendete posto, non possiamo aspettare. Kérem, hogy mindenki foglaljon helyet, nem várhatunk tovább. Il eh, pubblico ministero del tribunale. Mert ugye a hágai bíróság ügyésze nagyon-nagyon pontosan érkezett ide, úgyhogy miután intenzív munka vár ránk a mai napon, kérem, hogy mindenki minél hamarabb foglalja el a helyét, és kezdjük meg a munkát. azokkal a kevés kollégákkal, akik itt vannak. Nagyon örülök annak, hogy köszönhetem Sergio Bramers, aki a Hágai Nemzetközi Büntető Bíróság, Jugoszláviával foglalkozó Büntető Bíróság ügyésze. Az ön látogatása bizonyítja azt, hogy a parlament és természetesen a mi szakbizottságunk, a külügyi szakbizottság érdeklődik a Balkán félszigeten történt eh, ügyek kivizsgálása iránt. Különösen érdekel bennünket az, hogy milyen előrelépések történtek az együttműködés terén. Most ugye Szerbiára gondolok, Horvátországra és Bosznia-Hercegovinára. Úgyhogy még egyszer szeretném az összes kolléga nevében is megerősíteni azt, hogy a mi támogatásunk a mindig is számíthat a hágai büntetőbíróság, ugyanis igazságszolgáltatás nélkül nem valósulhat meg a különböző népek megbékélése sem, a különböző etnikumok megbékélése, akik ezt a véres és tragikus háborút meg kellett, hogy éljék. És megbékélés nélkül pedig nincs semmi, ez az alapja ugyanis minden további fejlődésnek, és az Európai Unióhoz való csatlakozási folyamatnak is ez az első lépése. Természetesen nagyon sok értéket rejt magába az Európai Unió, de talán a legfontosabb azon alapértékek figyelembevétele, amelyek a három ország csatlakozása szempontjából is alapvetőek. Ezen országok és az Európai Unió közötti tárgyalások során tehát figyelembe vesszük a hágai büntetőbírósággal való együttműködést is. Önök is tudják azt, hogy a parlament már korábban többször nyilatkozott ezzel a kérdéssel kapcsolatban. December 3-án ön ügyész úr az ENSZ biztonsági tanácsa előtt bemutatta jelentését, a három említett ország és a büntetőbíróság együttműködésével kapcsolatban. Ön utalt ekkor arra, hogy állandó és folyamatos javulás tapasztalható a szerb hatóságokkal való együttműködés terén. Ebbe a körbe tartozik Radovan Karadzsics elfogatása, amelyre a nemzetközi közösség örömmel reagált, de még szabadlábon van két háborús bűnös, Goran Adics és Rátkó Mladics. Ezen két személy elfogása nagyon nagy prioritást jelent Szerbia számára. A szerb kormány tagjai ezt itt nálunk is, a szakbizottság üléseken is többször elmondták, és ön is kimondta azt, hogy örül annak, hogy a kormány lépéseket kíván tenni az ő elfogatásukkal kapcsolatban. Azonban az ön jelentésében Horvátországgal kapcsolatban sokkal kritikusabb hangot üt meg. Ugyanis itt az együttműködésről úgy ír, mint az elvártnak nem megfelelő szintű együttműködés. És ugye azóta azért voltak pozitív következményei is annak, hogy ön ezt többször is hangsúlyozta, ugyanis Horvátországban egyfajta Mm, mozgalom indult be az ő szavainak hatására, és főként kormány szinten megfelelőképpen értékelték az ön kijelentéseit, tehát mindenképpen pozitív hatása volt az ön felhívásának, amelyet az ENSZ biztonsági tanácsa előtt intézett. Ami Bosznia-Hercegovinát illeti, itt megint csak úgy tűnik, hogy nem kielégítő az együttműködés, a kapcsolat a hágai büntető törvényszékkel. Főként azon kockázatok kapcsán mondta ezt ön, amelyeket a bíróság előtt tanúskodó személyek kellett, hogy elszenvedjenek, tehát az ő kockázataik miatt mondta ő ezt. Nagyon fontos az, hogy az érdekelt tagállamok maguk is közvetlenül tudják megítélni a helyzetet, illetve a háborús bűnösöket. Nejc asszony a parlamentben jelentéstevője volt az ön jelentésének szövegéről, és az Európai Parlament hangsúlyozza, hogy mennyire fontos az, hogy a törvényszék bünteti, büntetőbíróság elé tudja állítani a, azt a további három szemét, amelyekről már szó is esett ma. Úgyhogy rögtön meg is adnám a szót az ügyésznek, nagyon nagy érdeklődéssel várjuk szavait. Thank you very much, Mr. President. Köszönöm. Elnök úr, hölgyeim és uraim, üdvözlöm Önöket. Köszönöm, hogy meghívtak erre az ülésre. Szeretném röviden bemutatni munkánkat, azt, hogy hol tartunk. Persze a fő célja a tudom azt, hogy válaszoljak majd a kérdéseikre. Az elején is szeretném hangsúlyozni, ahogy teszem újra és újra, azt, hogy mennyire fontos az a támogatás, melyet a nemzetközi közösség, azon belül az Európai Unió intézményei garantálnak számunkra. Rendszeresen kapcsolatot tartunk a bizottsággal, a tanácssal, és örülök, hogy most az Európai Parlament AFET bizottság előtt adhatok számot munkánkról. És a törvényszék nevében szeretném megköszönni a márciusi állásfoglalásukat, mely erőteljes támogatást adott, arra vonatkozó jelzést, a törvényszék utol, működésének utolsó szakaszában. Nagyon fontos volt ez. Hálásak vagyunk tehát a múltbeli támogatásért, de, mint mondtam, szükség lesz erre a jövőben is. Mert végső soron nincs kétség afelől, hogy ugyanazokat a célokat követjük, azt, hogy igazságot szolgáltassunk a volt Jugoszlávia területen elkövetett bűncselekmények áldozatainak, és bíróság előtt feleljenek a felelősök, és segítsük a volt Jugoszlávia államaiban működő bíróságokat, hogy jobban, hatékonyabban működjenek, és át tudják venni ezt a munkát, amikor majd a nemzetközi törvényszék bezár. Átvegyék azokat az ügyeket, amelyeket mi indítottunk, illetve maguk is vizsgálódjanak. Mint tudják, 16 évvel ezelőtt jött létre ez a törvényszék. Nagyon nehéz feladat volt elődeim számára megbirkózni az akkori esetekkel, nagyon csak szervezési logisztikai nehézség adódott, meg hogy nehéz volt elfogni magukat a, a menekülésben levő bujkáló vádlottakat. Sokszor nem támogatták a helyi szervek a törvényszék munkáját. Szerencsére azóta jelentősen változott a helyzet pozitívan, és a politikai kapcsolattartók, a partnereink már más jellegűek, és másképp látják a törvényszék működésének fontosságát is helyben. Persze lehet bírálni a törvényszék munkáját itt meg ott, de az belátható, hogy mennyire fontos szerepet játszik a törvényszék az igazságszolgáltatás területén, és mennyire fontos szerepet játszik és játszott a, a nemzetközi igazságszolgáltatás megvalósulásában együttműködő más szervezetekkel. Mióta felállt a bíróság, 161 ember állítottak bíróság elé, 121 esetében, azaz 85, 86 esetben lezártuk a vizsgálatot, és most 10 per folyik, 21 vádlottal, sorban ügyek már nincsenek, és két ö, vádlott bujkál, erre majd biztosan kapok kérdéseket, ám az nyilvánvaló, Ugye a két bujkáló közül az egyik jelenti a fő prioritást, nem csak a térségbeli áldozatok szempontjából, és nem csak a törvényszékünk működése szempontjából fontos, hogy elfogják ezt a két szemét, mert akkor lezárhatnánk a működésünket és a mandátumunkat, de általában a nemzetközi közösség hitelessége szempontjából is fontos, hogy elfogják ezeket a személyeket, mert az általuk, tehát Ladics tábornok elsősorban az, a, az oka annak, hogy egyáltalán létrejött ez a bíróság, úgyhogy ebből a szempontból is fontos volna végre elfogni. Tudjuk persze, hogy további kihívást, ugye van még tíz folyamatban levő ügyünk, ez a legnagyobb munka teher, amit valaha meg, meg kell birkozzon a törvényszék, ugyanakkor a lezárási stratégiát is el kellett kezdenünk. A tanács 2004-ben, mint tudják, e, úgy döntött, hogy további vádemelés nem történhet, mielőtt lezárná 2008-ban az első fokon levő ügyeket, és a második fokon levő ügyeket 2010-ig a bíróság. Persze ezeket a határidőket sajnos nem tudtuk tartani. Egyik okának az, hogy elfogtak azóta több menekülésben levő vádlottat, akiket ugye listára kellett tenni. Jelenleg úgy számolunk, hogy, hogy az első fokozatban levő ügyek mint lezáródnak 2011-re, talán egy vagy kettő kerül át 12-re, mint a Karadzsics ügy, és a fellebezési eljárások 2013-ig húzódhatnak, esetleg egyes ügyekben, egy-két esetben 14-ig. Ez a terv. Ennyártól pedig komolyan megkezdtük a leépítési folyamatunkat. Jelentős költségvetési leépítések történtek már jövő évtől kezdve, Például az ügyészi hivatal 2010-ben, 11-ben 60%-kal csökkenti a munkaerejét, az emberi erőforrásait. Még talán említés érdemes, és erre visszatérhetünk, hogy visszatartunk munkaerőt. Mert ugye ki kell nevezzünk tisztviselőket folyó ügyekre, ugyanakkor közölni kell tisztviselőkkel, a jövőre leépítjük őket, és ők az ENSZ-en belül, vagy, vagy az ensz kívül pályáznak állásokra most, hiszen az a tapasztalat, amelyet a igazságszolgált és rendszerben szereztek az ict nál az nagyon piacképesé teszi ezeket a szakembereket majd. A leépítést említettem, ugye attól tartunk közben, hogy elveszítünk nagyon komoly szakembereket, mert hogy elmennek más munkahelyekre. És aztán hadd szóljak az együttműködésről. Nagyon sok ülésen említem azt, hogy az egyik fő különbség nemzeti ügyészi hivatal, amit 15 évig vettem, illetve a nemzetközi ügyészi tevékenység között, hogy a kudarc és a siker teljes mértékben a nemzetközi együttműködéstől függ attól, amit a hivatalom kap. Ma is szükség van erre a támogatásra, például a menekülésben levő vádlottak elfogása érdekében, meg hogy intézkedések szülessenek azok ellen, akik támogatják a bujkálókat, és még mindig várjuk a közösség támogatását abban is, hogy a hozzáférhessünk dokumentumokhoz, archívumokhoz, ehhez is kell a segítség, és ahhoz is, hogy meg tudjuk védeni a tanúinkat, akikre végén tartanak. A törvényszék működésének korai szakaszában az elfogások volt, jelentették a legfontosabb problémát. Szerencsére az elmúlt öt évben nagy változás állt be a térség kormányzatainak hozzáállásában. Teljesen világosá vált, hogy ha a változás beállt, az éppen a kormányok viselkedésének változásából adódott, meg abból, hogy nemzetközi közösség, az ENSZ, az EU, az Egyesült Államok és a NATO olyan ösztönzőket ö, bocsátott útjára, amelyek támogatták a törvényszék munkáját, meg általában a menekülőkben, menekülésben levők elfogadását. 2000-ben, amikor a donor konferenciákon a finanszírozás, a pénzügyi támogatás közvetlenül hozzákapcsolták például Milosevic, Milosevic kiadásához, és ez volt a helyzet az elmúlt időszakban is, amikor olyan feltételrendszert szabott az EU és intézményei a támogatásokhoz, melyek teljes mértékű együttműködést kívántak meg. Például ahhoz is, hogy az EU bővítés kilátása fennmaradjon a térség államai számára. Ez a feltételrendszer rendkívül fontos szerepet játszott, már elődém idején is, és én mióta két éve hivatalban vagyok, világosan, kristálytisztán megértettem, hogy az európai intézmények ilyenfajta támogatása, ez a feltételrendszer, az ösztönzők rendszere a térségbeli államok számára hatalmas szerepet játszott a törvényszék sikerében, és ezt én nem tudom eléggé hangsúlyozni. Jelenleg a térség kormányaival működünk együtt, az elnök úr említette Szerbiával, Horvátországával és Boszniával való együttműködésünket. Semmi újdonság nem állt be, amit jelenthetnék a decemberi, az NSBT előtti jelentésem óta. Szerbiával kapcsolatban az álláspontunk, hogy elégedettek vagyunk azon erőfeszítésekkel, amelyeket a szerb hatóságok annak érdekében tesznek, hogy együttműködjenek hivatalunkkal. Aláhúztuk azt is. Ez együttműködés napi rutin szerint megy, majdnem napi szinten kap, tartunk kapcsolatot a szerb hatóságokkal. A jelentésemben hangsúlyoztam azt is, hogy a bujkáló vádottak el felkutatásában is történt előlépés ugyan, de van még mit tenni. A két még még szabadlábon levő vádlottat is el kell fogni. Közelről követjük a szerpadóságok ezirányú lépéseit, és reméljük, hogy az elkövetkező jelentés ideig pozitív változásról adhatunk számot majd. Horvátországgal kapcsolatban, de megint nem akarok részletekbe bocsátkozni, hiszen ezt a, a, a tárgyalóteremben kell részletekről beszélni, nem itt, de ahogy azért a nyilvánosság előtt is elmondtuk, katonai dokumentumokat, a ö, vihar hadműveletre vonatkozó dokumentumokat kértünk be az ágrábi hatóságoktól, egy átfogó és hiteles vizsgálatot kérünk, hogy vizsgálhassuk ezeket a dokumentumokat, és hát ez az óhajtott eredmény még nem született meg. Továbbra is várjuk ezeket a dokumentumokat a horvát hatóságoktól, örülünk annak, hogy Koszovó miniszterelnök egy akciócsoportot adott létre ezen vizsgálat érdekében, ám fenn kell tartani ezen erőfeszítéseket, és azt reméljük, hogy ezek eredményeképp valamilyen pozitív sikerre jut a munkacsoport. Röviden Boszniáról, hogy szóljak, ami az együttműködést illeti, a napi együttműködést, nincs konkrét probléma. Ha kérelmel élünk, mindig válaszolnak a bosnyákok. Itt inkább strukturális problémával szembesülünk, tehát, hogy ne, ne keverjük bele a politikai ö, vita terébe a bíróság vagy a törvényszék részéről. Tehát nemzetközi bírók boszniai működésének felfüggesztése, meg újraindítása kapcsán helyes döntés született, hogy meghosszabbították a mandátumát. Sokan ugyan, ez későn jött, sokan elhagyták addigra az országot, de annak örülünk, hogy végre a Vosnyák fél meghozta ezt a döntést. Mert a nemzetközi jelenlétre továbbra is szükség van Bosznia-Hercegovinában. Ha nem hosszabbították volna meg ezeket a mandátumokat, felhatalmazásokat, akkor abból gond lett volna. Például egyes ügyeket, tárgyalásokat újra kellett volna indítani, mert a bíró, aki az ügyet vitte, el kellett volna hagyja az országot, és nem új bíróra kellett volna kiosztani az adott pert. Továbbra is támogatásra szükség, tehát a nemzetközi közösség és az EU részéről a törvényszék munkájának fenntartásához. Napi alapon dolgozunk együtt a háborús bűnöket kutató ügyészi hivatalokat a térségben. Ha összevetjük a mostani helyzetet a néhány évvel ezelőttével, akkor teljesen más képet látunk. Tíz évvel ezelőtt például elmondható volt, hogy együttműködés az ENSZ törvényszék és a helyi hatóságok az ügyességek között vertikális volt, Hága parancsokat adott, meg igényekkel lépett fel, most már sokkal inkább horizontális az együttműködés. Legalább annyi kérelmet adnak be a régióban, tehát az ottani államokban dolgozó kollégáink hozzánk, mint amit mi kérünk az egyes fővárosokból. Öt évvel ezelőtt viszonylag hatékony hivatalok működnek öt éve Belgrádban, Zágrában és Szarajevóban is a háborús bűnök feltárására vonatkozóan, és ezekkel az ügyészekkel, kollégákkal együttműködünk. A 2004 után elindult lezárási stratégia része az, hogy a törvényszék 8 ügyet átadott a helyi bíróságoknak. Helyi. Ezekben ugyan a eljárást mi indítottuk el, de átadtuk a helyi ügyész hivataloknak ezt a, a, ezeket az ügyeket, le is zárták azokat, néhány fellebezés még folyamatban van. Egy hónappal ezelőtt pedig ö, vizsgálati anyagokat adtunk át a hágai ö, ügyész kezéből a térség országainak ügyész hivatalaiba, és 43 vádlat ügyében már nem a törvényszékben folyik az eljárás, hanem helyben, de és bízunk abban, nagy bizalommal vagyunk a helyi hatóságok, illetve az ügyészségek irányában. Tehát műveleti szinten eh, nagyon jó együttműködésünk van a háborús bűnöket feltáró ügyészi hivatalokkal. Hadd említsem meg azt a tényt is, hogy tavaly nyár óta a saját csapatunkban integráltunk egy kapcsolattartó ügyészt, egyet Belgrádból, egyet Zágrából, egyet Szarajevóból, akik együtt, együtt működnek adott esetekben. Mind a két irányban működnek a kapcsolattartók, segítenek bennünket, hogyha kérést küldünk a, a, a térség ügyészségének, de segítik a saját ügyészi hivatalokat is, hogy a, tőlünk könnyebben kapjanak támogatást. Ha az a projekt tovább megy és megvalósul, az nagyon fontos, és az Európai Bizottság is finanszírozza ezt a projektet, ahogy más projekteket is, mely például amely révén tíz fiatal ügyészt, a volt Jugoszláviából származó ügyészt vonunk be a hivatalunkba. Aznak érdekében tesszük ezt, hogy amikor bezárja majd a törvényszék az ajtait, a kapuit néhány év múlva, akkor is legyenek olyan kollégák 10-20 éven át, akik tovább viszik az ügyeket, a vizsgálatokat, az ember, emberiség elleni büntetteket, háborús büntetteket, népírtás bűncselekményeit vizsgálva és feltárva. Ezért mondhatjuk azt, hogy a törvényszék működésének sikere abban is áll, hogy mennyiben tudjuk átadni a munkát, a feladatokat a helyi hatóságoknak, hogy azok vigyék tovább ezeket az ügyeket. A fiatal régióban dolgozó ügyészek támogatása, meg a kapcsolattartó ügyészek hivatala rendkívül fontos gyakorlati haszonnal jár nekünk is, meg szimbolikus jelentősége is van, hiszen bemutatja az, hogy ma egy szinten ugyanazon célokért dolgozunk, ugyanazon személyek ellennyomozva, felelősök ellennyomozva, a mi törvényszékünk meg a helyi fővárosokban működő ügyészségek részéről. Persze a helyzet nem tökéletes. Egyik gyengesége az együttműködésnek abban a tényben áll, hogy a volt Jugoszlávia tagállamok közötti együttműködés nehézkes, még ma is, mert nincs jogi alapja például annak, hogy kiadjanak egymásnak ö, saját állampolgárokat. Tehát nincs olyan eljárásjogbeli szabály, miszerint egy eljárásból ügyet át lehet adni az egyik államból a másikba. Meglepő helyzet mondhatnák sokan, hiszen történelmileg egy ország volt ez, ahol egy régióból másikba mehettek át a személyek, hatottak át ügyeket, de most ugye az önálló államok létrejöttével jogi akadályai vannak mindennek. Itt is az európai intézmények tudnak fontos szerepet játszani abban, hogy támogatják azokat az erőket, amelyek a változás ellen, vagy a változás érdekében szólnak fel, és ilyen illegű jogalkotásra törnek ezekben az országokban. Ennyire szorítkoznék, mint általános bevezető, ahogy elmondottam, három fő pilléren áll a működésünk. Egyrészt igyekszünk lezárni a, a még nyit, nyitva levő ügyeinket, 10 per van még nyitva, 25 vádlottal. Tudom, hogy legtöbben a Karadzsics ügy felé fordulnak, az a legismertebb, de azért tudniuk kell, hogy 10 másik fontos, 9 másik fontos tárgyalás is folyamatban van. Fontos, hogy megegyenek a források ezen ügyek lezárásához. Rendkívül fontos számunkra az is, hogy amíg bujkáló vádlottakat elfogják, nagyon, nagyon úgy érezzük, hogy az önök támogatása ebben nagyon fontos tesz, és a térségbeli bíróságok erősítése is prioritása mi hivatalunk szempontjából, meg az önök szempontjából is jól tudom. Köszönöm, és várom a kérdéseiket. Grazie, Köszönöm szépen. Kedves ügyész úr, hát le kell sajnos szorítanunk a felszólalási idő, időket, ugyanis 16 óráig el csak a rendelkezésünkre az idő. Posselt képviselő kapja meg három percre a szót. Bramert úr, teljes mértékben támogatom a bíróságot, azonban mégis kritikus kérdéseim lennének. Az első kérdés az ön szerepére vonatkozik, hiszen ön fő tanácsnak, és így is lépett fel. Tehát ott vannak vádlók, vannak bírák, és nem áll fenn az a veszély, hogy minket, parlamentet politikai eszközként is bevonnak? Tehát ez az első kérdésem. A második kérdésem, a Horvátországgal való együttműködésre kérdeznék rá. Nagyon óvatosnak kell lennünk az az ön elődje azt mondta a bizottságunk előtt, hogy nagyon jól tudjuk, hogy hol van Gotovin a tábornok és pedig egy hercegovinai kolostorban. Ő erre azt válaszolta, hogy Vatikánban van, és egyik helyen sem volt, Spanyolországban volt. És amikor az elődjét megkértem, hogy kérjen bocsánatot, akkor azt mondta, hogy nem kér, mert a titkos szolgálatok félrevezették. Vigyázzon, hogy önnel sem történ, hogy ne történje meg ez önnel, hogy a titkos szolgálatok átverik, úgymond. Tehát ezek a dokumentumok, amelyeket nem kap meg, és ezt kritizálta is meg kell bizonyosodnunk róla, hogy léteznek-e vagy nem. Ön tudja, vagy nem tudja, hogy léteznek -e ezek a dokumentumok. Az utolsó kérdésem pedig a kiadatási egyezményre vonatkozik, hogy ilyenek nem léteznek. Ön azt mondta, hogy van hogy volt egy ország, Jugoszlávia kommunista diktatúra volt, utána háború volt, utána embereket üztek el szülőföldjükről, és igazából csoda az, hogy nincs kiadatási egyezmény? Nem csoda, nagyon érzékenyen kell bánnunk ezzel a dologgal. Köszönöm szépen, Posszelt úr. De Kejzer képviselő kapja meg a szót három percre. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen Brámárc úrnak is, hogy eljött. Ön is bizonyára tudja, hogy mindig is támogattuk önöket az emberi jogok és az igazság győzedelmeskedése érdekében vívott harcában. Ön utalt Horvátországra, amit most Bosszelt úr is megemlített. Horvátország a 91 és 95 közötti függetlenségi háborúval kapcsolatos dokumentumok kapcsán egy munkacsoportot hozott létre, amelyben harmadik személyeket kíván bevonni. Kíváncsi lennék arra, hogy mi a véleménye erről önnek. Először is, ön szerint vajon ennek a bizottságnak a munkája szakmai jellegű vagy politikai jellegű lesz? És másodszorban az lenne a kérdésem, hogy hogyha harmadik személyeket kívánnak bevonni a munkába, akkor mi az önvéleménye ezekről a személyekről? Köszönöm szépen! Köszönöm, De Kaiser képviselő. Négy képviselőnek adom meg a szót, aki jelentéstevője volt a hágai törvényszék témájának. Monsieur le Président, euh, Elnök úr, és kedves Brámerc úr, kedves kollégák, először is szeretném megköszönni azt, hogy ön utalta az én jelentésemre, amelyet itt az AFED szakbizottságban októberben fogadtunk el és amely nagyon nagy örömmel töltött el engem. Úgy gondolom, hogy a kollégák által megemlített témák is azt bizonyítják, hogy milyen sokat foglalkozunk ezzel a kérdéssel itt a szakbizottságon belül. Úgy gondolom, ügyész úr, hogy az ön személye sokkal pozitívabb, mondjuk, mint az elődeié volt. Ezt nem akarom ilyen kerekperec megmondani, hiszen az együttműködés egészen más. A büntetlenség elfogadhatatlan, akármilyen is legyen a származása, etnikai származása, vallása, vagy, vagy munkája a, azoknak a személyeknek, akiket önök vádlottként kívánnak bíróság elé állítani. Egy jelentésről is esett szó, amelyben utalások születtek a Republika Szervszkára, és az a, arra a tényre, hogy különböző együttműködésekre került sor ebben az időszakban, tehát, hogy igazából kinyitották a börtönöket, és elmenekültek a vádlottak. Nem azt mondom, hogy ez minden esetben így volt, de azért volt erre sajnos példa. Nos, hát az ön együttműködése a bosznia-hercegovinai hatóságokkal javult, ezt mondja ön. Egy kicsikét beszélne-e erről, ezt konkrétabban kifejtené-e? Köszönöm, négy képviselő, mondja az elnök, Svoboda képviselője a szó aki a nyugat-balkáni témával foglalkozik. Köszönöm, elnök úr. Két témáról szólnék. A kiadatás tekintetében teljes mértékben egyetértek önnel. Sokkal nagyobb nyomást kell gyakorolnia a régió kormányzataira, hiszen ott polgárháború volt többé-kevésbé, és nem fogadható el, hogy Horvátországból valaki elmegy Bosznia-Hercegovitába, és akkor már nem lehet kiadatni. Ez elfogadhatatlan, teljes mértékben elfogadhatatlan. Nagyon lényeges lenne nyomást gyakorolni az érintett országok kormányzataira. A másik témáról szólva, még nem volt esélye Veronika Kaiser kollégámnak megválaszolni a kérdését, de a következőt látom. Ön egy politikai szereplő és a politikusok azt mondták, hogy amit ön mondott, az egy olyan országra vonatkozik, amelyet vagy felvesznek, vagy nem vesznek fel az Európai Unióba. Tehát van egy akció csoportja, és hasznos lenne, hogyha meghívnának szakértőket, hogy megvizsgálják, hogy mit is tesz az az ország. Most a kérdésemhez érkeztem ön azt mondta, én nem vagyok jogász, tanultam, de utána átmentem a politikába. Tehát a kívánt sikereket még nem érték el Horvátországban. Fenn kell tartani a fáradozásokat. Tehát a fára, fáradozni kell a jövőben is, és hogyha visszatérünk ahhoz, amit Posselt mondott, nagyon nyílt volt, tehát az a vélemény, hogy Horvátország nem érte el, amit vártunk tőle? Nem eh, működik együtt teljes mértékben? Vagy teljes mértékben együtt működik és fenn kell tartani a fáradozások színvonalát? Itt uh, nagy a politikai különbség a két dolog között. Tehát van teljes körű együttműködés, amelyet fenn kell tartani, vagy még nincsen teljes mértékű együttműködés, és a fáradozásokat fokozni kell. Ön azt mondta, hogy Horvátország tudja, hol vannak a dokumentumok, de nem igazán fáradozik, hogy megtalálja. De ha igaz, akkor igaz. Köszönöm, Köszönöm, Szóvoda úr. Most pedig megadnám a lehetőséget a válasz adásra Brámerc úrnak. Kérem, hogy 5-6 percbe próbálja meg összefoglalni mondani valóját. Kezdtem az elsővel a három hozzászólási kérdés közül. Feltette azt a kérdést, vajon az általunk kifejtett munka nem túl politikai jellegű. Tehát az egyik időpont, amelyre kapcsolatban azt mondtam, hogy egy, az állásfoglalással kapcsolatban felmerült a törvényszék neve, és az egész törvényszék érdeke, hogy ez az állásfoglalás az egész törvényszéket támogassa. Ugyanakkor mindig hangsúlyt fektetek arra, hogy a, az ügyészség nevében szólaljak fel, ugyanakkor van átfedés a kettő hivatal között, ahogy nemzeti szinten is így áll a helyzet. Tehát egyrészt egy, egy szakemberként igyekszem egy szakmabeli technikai jelentést készíteni, a pozitív és negatív elemeket feltárva, és egy másik feladatkör politikai súlyt kölcsönözni az intézménynek. Tehát itt a saját térfelemen maradnék tehát, és nagyon fontos ezt leszögeznem. Rendszeresen felmerül a kérdés újságírók részéről is, hogy vajon azt gondolom-e, hogy Horvátország, Szerbia vagy Bosznia érette az EU csatlakozásra. Ilyen kérdésekre mindig azt mondom, hogy sose válaszolok erre, azt mondom, hogy a feladatom abban áll, hogy a lehető legobjektívebb elemek alapján egy jelentést készítsek, a jó és kevés bioelemeket felvázolva, és aztán az önök politikai felelőssége az, hogy ennek a következményeit is levonják. Tárgyalva elődeimmel is, rúg nem akarok kommentárt mondani, de a hírszerző szolgálatokkal is együtt kell működnünk, az általunk keresett személyek nem szokásos bűnözők, hanem nagyon magas politikai kapcsolatokkal rendelkező személyek, akik, ahogy Mladic esetében is, maguk is kapcsolatokban álltak a hírszerző szervezetekkel, tehát ismerik azok munkáját. Tehát olyan kijelentéseket tőlem sosem hallottak, hogy Mladic itt lenne, vagy ott lenne, vagy, vagy Hadzsics itt volna, vagy ott lett volna. Csak azokat, olyanokat mondtunk, hogy az általunk ismert elemek alapján, amelyeket a szerbek, amelyekről a szerbek tájékoztattak. Nem feltételezhetjük ezek alapján, hogy ne volna Szerbiában. Ennyit preszorítkoztunk. És a, az utolsó hozzászóló kérdését illetően, meg másik, másik kérdés illetően is, a kiadatással kapcsolatban a napi munkánkban szembesülünk ezzel a kérdéssel, és a, a, az államok közötti megbékélés szempontjából is eh, fontos probléma ez. Ugyanakkor gyakran találkozzunk a három állam főügyészével, ahol eljárásokat folytatunk, és közös adatbank alapján dolgozunk, a három ügyész, ügyész hivatal is egyezteti ezeket az adatokat egymással, úgyhogy a gyakorlati együttműködés már messzebb tart, mint ahogy engedni egyáltalán a jogi keret, vagy lehetővé tenni, úgyhogy úgymond a jogszabályoknak kell követniük majd a gyakorlati munka előrehaladtát a három ország között. De Kaiser asszony a Horvátországgal folytatott együttműködés kapcsán tett fel kérdéseket. Hát nagyon kényes téma ez. Igazából a kérdés olyan formában kell, hogy felmerüljön, hogy a jelenlegi szakbizottság munkája valójában politikai természetű vagy technikai természetű inkább. Az együttműködésre való kötelezettség a kormányfőké, és hát a kormány az, amely úgy döntött, hogy egy administratív jellegű vizsgálatot fog lefolytatni a dokumentumok megtalálása érdekében. A múltban is volt már erre példa, több ilyen belső administratív jellegű vizsgáló bizottság alakult a dokumentumok felkeresésére, és tavaly az új miniszterelnök egy task force-ot hozott ismét létre, de nem szeretném nem, nem is engedhetem meg magamnak, hogy megítéljem, hogy 80%-ban politikai jellegű és 20%-ban technikai jellegű a munkája. Ez nem az én tisztem, és egyébként nagyon nehéz is ezt megállapítani, hiszen a két szerep nem feltétlenül válik el egymástól szorosan. És végül jó lenne, hogyha mi magunk is tisztában lennénk azzal, hogy mit is kívánunk Horvátországtól. Ön ugye azt a kérdést tette fel, hogy támogatjuk-e a harmadik fél bevonását a folyamatba, vagy sem. Nos, megint csak nagyon kényes kérdés, nagyon nehéz erre válaszolni, hiszen Horvátország szuverén állam, természetesen együtt kell, hogy működjön a mi törvényszékünkkel, de amennyiben Horvátország úgy véli, hogy egy külső segítség jó lenne, akkor miért is ne? Én személy szerint úgy gondolom, hogy az ő felelősségük az, hogy eldöntsék, hogy szükség van-e ezekre a harmadik személyekre, vagy sem. Ön azt a kérdést is feltette, hogy mi is történik most éppen Boszniában, Szarajevóban. Ahogyan én is említettem, jó néhány ülésünk volt az ottani háborús bűnöket kivizsgáló bíróságokkal, illetve hivatalokkal. Bosznia az az ország, ahol körülbelül több, több ezer potenciális ügy hever az asztalon, de sajnos kevés a forrás, úgyhogy nehéz ezeket az ügyeket felgöngyölíteni. Bizonyára a következő évek feladata lesz majd az, hogy ezt a munkát elvégezzék. És végül az utolsó kérdés. Arra vonatkozott, amit már egyébként én is elmondtam a prezentációmban, hogy rész hogy egyrésztről nagyobb erőfeszítésekre van szükség, másrészt pedig egy kicsit el kell engedni ezt a dolgot. Tehát meg kell próbálni minél korrektebb és pragmatikus megközelítést alkalmazni, hogyha végül nem tudom, én nem tudom személy szerint, hogy most ezek a dokumentumok, ezek léteznek-e, vagy sem, megsemmisítették-e őket, vagy sem. Az biztos, hogy léteztek valamikor, tehát ebből ezzel kapcsolatban semmi kétség, és egyébként ezt a horvát fél is elismeri, Igazából nem értünk egyet abban, hogy mennyi a száma ezeknek a dokumentumoknak, de abban mindenki egyetért, hogy a vihar hadművelethez például szükség van arra, hogy legyenek katonai térképek, és így tovább. Tehát léteznek ezek a dokumentumok, és emberek részt vettek ezeknek a megalkotásában. Amit nem tudunk, az az, hogy ezeket összegyűjtötték-e, megsemmisítették-e, léteznek-e még meglévő példányok, vagy sem. Természetesen mi azt szeretnénk, hogy kielégítő vizsgálat történjen, tehát minden egyes lehetőséget vizsgáljanak meg a horvát hatóságok, és úgy gondoljuk, hogy a horvát hatóságok nem feltétlenül vizsgálták ki teljes mértékben az összes lehetséges úton ezeket, ezeknek a dokumentumoknak a hol létezését, és hitelességre is van szükség a mi szemünkben. Tehát nem olyan dolgot kívánunk, ami lehetetlen, éppen ezért mondjuk mi azt, hogy, meg is, hogy elismerjük azt, hogy a kormány erőfeszítéseket tett a Task Force létrehozásával kapcsolatban, hiszen most végre valami történt. Mondjuk én személy szerint jobban örültem volna, hogyha ez már két évvel ezelőtt megtörténik, de azért mégis ezt pozitív elemként értékelhetjük, és működőképes ez a task force, és természetesen ösztönözzük a hatóságokat, hogy továbbra is munkálkodjanak a dokumentumok megtalálásán, felkutatásán. Jó, ennyi elég is volt, köszönöm szépen. Két percben kell korlátoznom a következő felszólalásokat, Koppa képviselő. Köszönöm, Bramertz úr. Én is szeretném üdvözölni Önt az Európai Parlamentben és a szakbizottságunkban. Szeretném megköszönni fáradozásait, hogy megpróbál a volt jugoszláv köztársaságokban jogilag tiszta helyzetet teremteni. A szerbiai helyzetről szóló jelentésünkre is utalnék, és itt azt olvashatjuk, hogy sikerült egy akadályt eltávolítani az Európai Unió és Szerbia közötti személyi mobilitás tekintetében. Ön is azt mondta, hogy Szerbia haladást ért el, és Mladicsot és Hadzsicsot is sikerült kézre keríteni, és meg kell vizsgálni éppen ezért a társulási megállapodást. Júniusban egy további jelentést is olvastunk, és ebben az összefüggésben szerettem volna feltenni egy kérdést. Mit kér ön még Szerbiától az elkövetkezendő hónapokban? Természetesen a háborús bűnösök konkrét elfogása mellett. Hiszen azt látjuk, hogy teljes körű együttműködést kérnek, hogy Szerbia többet tehetett volna. Azt is olvashatjuk, hogy Szerbia még mindent nem tette meg azért, hogy ezeket a háború bűnösöket felhajtsák. Köszönöm. Most két percre Kácsin képviselő kap szót. Köszönöm szépen. Lani gospod Bramerc, eredbi izrekupri... Köszönöm. Tülök. Elnök úr, Bramerc úr. Gatvány szeretnék a ügyészi munkájához, persze függetlenül attól, hogy még hogy nagyon sok személy nem elégedett a hágai törvényszék következtetéseivel. És kulcsfontossága az is, hogy tovább üldözzék a háborús bűnösöket, ebben rendkívül fontos az ön szerepe. Nem csak abban, hogy, hogy a kollektív felelősséget megállapítsák, hiszen sok esetben egész nemzeteket vádolnak bűncselekményekkel, most ez a kollektív bűnösség fogamát el kell osztatni, és a személyeket kell megtalálni, akik felelősök. Ezért is olyan fontos, hogy ez a két nagyon fontos, még szabadlábon levő vádlott kézre kerüljön. Ez a politikai légkörnek is sokat javítana, meg a megbékélést is szolgálna a térségben. A politikai konzekvenciás nagyon pozitív volna mindennek, hiszen mi itt az Európai Parlamentben elkezdhetnénk például a stabilitási és társulási egyezmény ratifikációját az a tény, hogy, hogy előrelépést érzékel az együttműködés szintjében, Szerbiában, bemutatja azt, hogy, hogy az átmeneti kereskedelmi szakasz ez eh, a, beindulhat a megállapodásnak. Ez azonban még fontosabb, sőt kulcsfontosságú szerintem az, hogy Ezeket a bűncselekményeket a kollektív európai emlékezet részévé tegyük, az EU és a Nyugat-Balkán egészének a kollektív tudatába beépüljenek ezek a bűncselekmények. Belgrádban éppen most folyik egy nagyon ellentmondásos vita afelől, hogy vajon Szerbia állást foglaljon-e, vagy sem, a szrebrenicai bűncselekményekkel kapcsolatban, hogy egy népírtás volt-e, vagy sem, vagy legyen állásfoglalás a szerb parlament részéről, vagy sem. Jó lenne tudni ebben a vitában közöttem, hogy mi az Európai Unió álláspontja. Szerintem Szerbiának szüksége van egy kis önreflexióra, egy kis önvizsgálatra, annak érdekében, hogy szembe tudjon nézni a jövővel. És az, hogy a felelősség, a személyes felelősség megállapítható, ez egyszerűbbé tenni a dolgot. Kácsin, la parola al collega Angurakis per... Köszönöm, most két percre Angurakis kolléga kap szót. Köszönöm, Elnök úr, nekem az a véleményem, hogy azután, hogy meghallgattuk, és hogy megvizsgáljuk a fejleményeket, tényleg elértünk egy olyan pontot, hogy a háborús bűnök kapják meg végre büntetésüket. Tíz év telt el a bíróság felállítása óta. És a győzteseket képviseli a bíróság. Nekem az a véleményem, hogy a bíróság, a törvényszék igazából hozzájárult ahhoz, hogy fennmaradjon az instabilitás a Balkánon. Sokan azt mondják, hogy szükséges a törvényszék azért, hogy a háborús bűnöket felderítse. Nyilvánvalóan voltak háborús bűnök. Azonban szerintem nem a győztesek feladata az, hogy itt most ítélkezzenek. A törvényszéket azért hozták létre, hogy a háborús bűnösöket megbüntesse. Azonban mondjuk Palesztína összefüggésében soha nem firtatták azt, hogy Izrael háborús bűnöket követett -e el. Az iraki háborúra is utalhatnék, az iraki háborúban sem sokat használt a törvényszék Blair háborús bűnöségének tekintetében. Köszönöm. Weigel úr két percre. Köszönöm, elnök úr. Igen, tisztelt Bramertz úr. Önnek eh, nagy erkölcsi tekintéje van. Hozzájárult ahhoz, eh, hogy eh, létrejöjjön a katarzis abban a régióban, ahol ezekre az atrocitásokra sor került. Tehát folytassa a munkáját. Engedje meg most kérem, hogy néhány pozitív szót szóljak az elődjéről, aki úgy szintén óriási erőfezítéseket tett, hogy a törvényszék betöltse feladatát. Ez pedig nagyon fontos, hogy mindenki lássa, hogy nem lehet büntetlenül bűnt elkövetni a memoáriai az elődjének nem sokára megjelennek, és remélem, hogy ön is elolvassa majd ezeket a visszaemlékezéseket. Szerintem fontos Horvátország esetében, Horvátország pedig minél hamarabb szerette csatlakozni az EU-hoz. Tehát fontos az, hogy folytassuk az eddigi munkát Horvátország és az Európai Unió között. A parlament meg nyilvánvalóan a mai vita során reflektál majd erre. Message elnököt én nagyon nagyra értékelem. De elkövetett egy súlyos hibát. És pedig egy gyermekgyilkos esetében, akinek kegyelmet adott. Ez a példa is megmutatja, hogy mennyire fontos az, hogy az a katarzis, amiről beszéltem, tényleg bekövetkezzen. És pedig úgy, hogy az egész régióra kihasson. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, Weigel úr. Most Howitt úr két percre zárja felszóló. Köszönöm, elnök úr. Én is, még sokan üdvözlöm, hogy jelen van, és biztos vagyok abban, hogy az EU intézmények támogatása a törvényszék munkájában fontos, és minden erőnkkel azon leszünk, hogy segítsük az önök munkáját, ez az Európai Parlament egészére elmondható. A kérdésem tárgya, hogy kommentálja, ha képes rá vagy akarja, hogy az ügyészség a Horvátországon belüli büntetőrendszer feltáró munkájával kapcsolatban mi a véleménye? Mondotta, hogy visszautalnak majd ö, esetekre. Milyen, mennyire bízik abban, hogy a Horvátországon belüli bíróságok működése képes lesz arra, hogy szembenézzen, kezelje ezeket az ügyeket, gyorsan, hatásosan és teljes mértékben kivizsgálja a nyitváló ügyeket. Ön szerint ezen ügyek jelenlegi előmenetele a horvát rendszerben elégségese? Kommentálja -e ezt a kérdést, és kommentálja azt különösen, hogy vajon az etnikai diszkrimináció nélkül folynak el a vizsgálatok és az eljárások a Horvátországon belüli eh, bíróságokban a, a, a háborús bűncselekményeket feltárandó. Még egy perces felszólalás a Biztonsági és Védelmi Albizottság részéről. Köszönöm szépen. Nagyon rövid leszek, elnök úr. Körülbelül 10-12 felszólalást hallottunk, Horvátországról beszélünk, dokumentumokról, Azonban Mladic még mindig szabadlábon van, 15 évvel Szerebrenica után. És nem tudom, hogy így hogy lehet haladásról beszélni. Arról is hallottunk, hogy most milyen az együttműködés Horvátországgal, teljes körű, nem teljes körű, de egy kicsit többet is elmondhatna, hogy hogyan is néznek ki ezek a lépések konkrétan, hiszen még mindig szabadlábon vannak háborús bűnösök, a szerb állam Nadicsnak nyugdíjat biztosít. Srebrenica után 15 évvel még mindig szökésben van. Jó, nyilván vannak dolgok, de szerintem nem lehet általános kijelentéseket tenni. Tehát mindenképpen konkrét eredményekre kell jutnunk. Köszönöm, Danzsan úr. Most pedig átadom a szót Brammerz úrnak, hogy megválaszolja felvetéseket. Parancsoljon! Első kérdés, hogy mit várunk Szerbiától? Ugyanaz az első és utolsó kérdésre a válaszom tulajdonképpen. Azon leszünk, hogy májusban a következő jelentéseket elkészítsük, és ebben majd leírjuk, hogy az decemberi jelentés óta mi mit értünk el. A menekülők, vagy a szabadlábon levő vádlottak ügyétől eltekintve rutin ügyek ezek. Lajics miniszter úr, rendszeresen találkozunk, jó kapcsolatot tartunk, megkapom minden dokumentumot, amit kérünk, jó a kapcsolat a szerb hatóság. Aztán ott van viszont a, a vádlottak ügye. A, azt nem mondhatom, hogy, hogy minden rendben van, és, és elértünk mindent, és nincs már szükség ösztönzőkre a szerbekkel kapcsolatban. Abszolút nem mondható ez el, hogy ott tartanánk. Ám az is fontos számomra, főügyész számára, hogy hiteles legyen az én értékelésem. Ezért az operatív szolgálatokkal hetente dolgozom, és eddig azt mondhatom, hogy bízom abban, hogy, hogy elkötelezettek abban, hogy lezárják ezeket az ügyeket, és több vizsgálatot is folytatnak. Technikai tájékoztást kapok ezekről a vizsgálatokról, persze ezekről nem beszéletek most itt részletesebben, de higgyék el, hogy rendkívüli figyelemmel kísérem ezeket a műveleti, operatív műveleteket, amelyeket a szerb hatóságok folytatnak, és ha ezek sikerrel záródik, ezek közül némelyek, akkor ez plusz eredményeket hoz. És ha ez, az, ez a munka nem bizonyos sikeresnek, vagy a munka minősége nem olyan szintű, amit elvárunk, akkor azt, azt is el fogom mondani a jelentésemben. A prezentációban is elutaltam rá, és megint elmondom, a szabadlámon levő vádlottak elfogása a legmagasabb prioritás. Az persze tény, hogy nagyon kevés személy üldözi ezeket a vádlottakat, és nagyon sokan semlegesek az ezen országokban, és nagyon sokan támogatják őket a társadalomban, közveleményben. Úgyhogy nagyon kényes kérdés ez. Az utolsó jelentésemben aláhúztam, hogy a műveleti csoportok, a, a nyomozó csoportok munkáját pozitívan értékeltem, és ösztönzöm, bátorítom őket, hogy folytassák a munkájukat. Meglátjuk, hova jutunk néhány hónapon belül a tekintetben. A törvényszék nyilvánvalóan nem országokat helyez vád alá, hanem személyeket. Ezt világosra tettük partnereinkkel szemben is. Semmi gondunk Szerbiával, vagy a szerbekkel, vagy a szerb kormányal, hanem személyeket keresünk, akik személyesen felelősek a, a Európában elkövetett legsúlyosabb bűncselekmények némelyikért. Tehát személyeket keresünk, és az operatív szolgálatokkal való együttműködésünk a térségben is ez irányba halad. Kérdezték a véleményem a két állásfoglalása kapcsolatban. Nem meglepő talán, hogy azt mondom, hogy ez a parlament, ő érte szerb belügy, hogy a, hogy a szerb parlament milyen állásfogláshoz. Szélesebb körben vizsgálva azonban, a mi munkánk az is, hogy, hogy könnyítsük a megbékélést, erről órákig lehetne beszélnünk, mert egyrészt ismerem a korlátainkat, hogy az igazságszolgáltatás a térségben egy, egy feladat, ennél nagyobb probléma vagy szélesebb körű dolog a megbékélés elősegítése. A helyi politikai erőknek kell még fontosabb szerepet játszani ebben. Talán a sajtóban látták, olvasták, hogy decemberben az EBESZ egy felmérést végzett, miszerint a szerb lakosság 66%-a nincs ellene, hogy kiadják Nodis tábornokot. Azt hiszem, mi törvényszék gyanánt és politikusok gyanánt, meg a nemzetközi közösség gyanánt is be kell lássuk azt, hogyha nem tudunk egy ország lakosságával, társadalmával kommunikálni, amely ezt előbb-utóbb Európai Uniós tagállam is lehet, ha nem tudjuk azt kommunikálni, hogy nincs rá ok, hogy Mladicsot hősnek tekintsék, akkor az azt mutatja, hogy van még bizony tennivaló a téren. Tehát a térségbeli politikusok, kormánytagok kell, hogy fontos szerepet vállaljanak ebben, és támogassák a nemzetközi igazságszolgáltatás bekövetkeztét. Utolsó kérdésem, hogy mennyire bízunk Horvátország bíróságainak képességében, készségében. A horvát főügyész Maics úr, már régóta együttműködünk vele, kollégámnak mondom, és bízom a vezető képességeiben. Semmi okot nem adott arra, hogy, hogy a, a vállalásait, az elkötelezettségét kétségbe vonjam ezen konkrét ügyekben is akár. Persze a források, a volt jugoszláv tagállamok eh, hasonló problémákkal küzdködnek, mint, mint mi is, hiányal, különösen a hatalmas esetszám terhével, terhének fényében. De többé-kevésbé pályán vannak, jó úton járnak az ügyészi munkájukkal, a fő probléma itt, főleg itt Bosznia, mert az esetszámot, hogyha összevetjük a, a, a rendelkezésre a forrásokkal, akkor abszolút világos, hogy nincs Boszniában elég forrás, még ahhoz sem, hogy akár csak egy kis részét ö, vizsgálatba helyezzék, illetve ö, megvizsgálják ezeknek az ügyeknek. Nem tudom, hogy kimerítő volt a válaszom, remélem. Rendben. Akkor most ezt a pontot lezárjuk, de természetesen nem anélkül, hogy megköszönjük meg Brammertz úrnak, hogy eljött, hogy válaszolta kérdéseinkre, és a parlament külügyi bizottságának beszámolt a tevékenységéről. Minnyáján tudjuk, hogy mennyire fontos tevékenysége. És nagyon szívesen figyelemmel követjük azt, amit a jövőben tesz majd. Akkor remélhetőleg a minél hamarabb viszontlátásig. Most néhány percre szünetet tartunk, és utána folytatjuk a következő napi rendi ponttal. Ez pedig Ervan Fúrével történő eszmecsere, aki az EU Macedón volt Jugoszláv köztársaságbeli különleges képviselője. Itt megvitatunk egy állásfoglalásra irányuló indítványtervezetet és a módosításokat. Köszönöm. Kollégi, Kedves kolléganő kollégák, folytassuk a munkát. A két perc eltelt, és a következő vendégünk már jelen van, Ervan Fuere, aki az EU Macedónia volt Jugoszláv köztársaságbeli különleges képviselője. Már negyedik alkalommal van nálunk, és most ismét ide látogatott a szakbizottságunkra hoz egy meghallgatásra, és ez azt is mutatja, hogy az Európai Parlament közelről szeretné követni az ön által elnökölt terület fejleményeit. Gondolok különösképpen arra, hogy a közeledés területén mi történt az elmúlt időszakban. A mai napon a szakbizottságunk meg fogja vitatni az ön meghallgatásával együtt azokat a módosításokat is, amelyek a Macedón ex-Jugoszláv köztársasággal foglalkozó jelentéshez kapcsolódnak. Táler úr a jelentéstevője ennek, és holnap fogunk szavazni erről. Nemrég lett vége egy évnek, és ez politikai szempontból nagyon fontos év volt, a mögöttünk lévő év. Fontos volt a Macedón köztársaság szempontjából is az Európai Unióhoz való közeledés területén. A hatóságok bebizonyították azt, hogy képesek tanulni a múlt hibáiból, és képesek az országot a nemzetközi sztenderdek felé mozdítani, főként, hogyha a közeljövőben kívánnak csatlakozni az Európai Unióhoz. Az Európai Bizottság a legutolsó ország jelentésében azt javasolta, hogy a tárgyalásokat, a csatlakozási tárgyalásokat kezdjék meg Macedóniával. Nos hát ezen pozitív fejlemények ellenére a Jai tanácsülés úgy döntött december 8-án, hogy 2010 márciusára halasztja saját döntését azzal kapcsolatban, hogy beindítja-e vagy sem a csatlakozási tárgyalásokat. Éppen ezért nagyon fontos lenne az, hogy a görög kormányjal egyetértésre tudjunk jutni az új ország nevének kapcsán. Ugye itt egy új jogi személyiséggel bíró országról van szó. Egy olyan névre, megnevezésre van szükség, amely mindkét fél számára elfogadható. Ezen nagy akadály jön kívül a volt Jugoszláv köztársaság nagyon sok más kihívással kell, hogy majd megküzdjön, például a korrupció ellenes harccal, az igazságügy reformjával, valamint függetlenségének megerősítésével, és általában az állami adminisztráció reformjával, és aztán ne felejtsük el az emberi jogok helyzetét és az albán kisebbséggel való kapcsolatokat. És végül, hadd mondjam el, hogy december 19-e óta az ex-jugoszláv köztársaság állampolgárai vízumkönnyítést kaptak a Schengeni területre. Ez természetesen nagy örömmel tölt el bennünket, és nagyon örülünk annak, hogy az Európai Bizottság támogatta ezt a fontos lépést. Tehát ennyit a kontextusról, de talán sokkal érdekesebb lesz az, amit majd ön mond el erről a kérdésről. Köszönöm szépen, meg is adom a szót. Thank you very much, uh, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, tisztelt uh, bizottsági tagok, köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek ma. És uh, egy uh, jó éves hagyományt folytatunk, hiszen amióta kineveztek különleges képviselőnek, hogy a, eh, hogy a Macedónia volt Jugoszláv köztársasággal tárgyaljak 95 óta, 2005 óta, azóta számos lehetőségünk volt az Európai Parlamenttel tárgyalni, és nagyon jó volt az együttműködés például a vízum liberalizáció esetében. Ez egy pozitív döntés volt a tagállamok részéről, és a balkáni országoknak is megmutattuk, hogy a kemény és sikeres munka elismerésre nyer az Európai Unió részéről. Azok önök közül, akik részt vettek Skopjéban december 18-án az ünnepségeken, látták, hogy mennyire örültek az embereknek a döntésnek. Szeretném Tyler úrnak megköszönni fáradozásait, hogy segítette kidolgozni az állásfoglalást, és Hadzimakakis úrnak is köszönöm, hogy a közös parlamenti bizottság delegációjában olyan sokat fáradozott a sikerért. Februárban ellátogatunk Skopjéba a közös parlamenti bizottsággal. Ennek a bizottságnak nagyon fontos szerepe volt abban, hogy a két parlament között erősödtek a kapcsolatok, és hogy az országaink közötti kapcsolatok is tovább erősödjenek. Elnök úr, ahogy utalt rá 2009, nagyon pozitív év volt az ország számára. Elnöki és helyhatósági változás, választások voltak, amely nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy a demokrácia erősödjön az országban. A nyár elején és ősszel is észlelhettük a reform folyamat felgyorsulását, és a parlament működése is nagyon aktívvá vált. Ez pedig a koordinátoroknak köszönhető, hogy rendszeres párbeszédet tartanak, és az Európai Bizottság által megszabott mércéket a helyi parlament konszenzussal fogadta el. Ez természetesen a tárgyalások megnyitásának előfeltétele. Egy egyéb fontos dolog volt tavaly, hogy Koszovóval sikerült a határt meghúzni. Így Macedónia az első olyan ország, amelynek nincsenek már határvitái. Ez egy nagyon fontos hozzájárulás a jó szomszédú kapcsolatokhoz és a regionális stabilitáshoz. Az ország az Európai Unió Bosznia-Hercegovinai katonai missziójában továbbra is részt vállal. És a koalíció is viszonylag stabil maradt néhány nehézség ellenére. Tehát itt utalnék egy publikációra, amely számos viszályt keltett. Decemberben pedig megtörtént a vízum liberalizáció, ez pedig a tanács következtetéseinek a negatív hatásait egy kicsit enyhítette. A kormányzatnak többször is elmondtam, hogy megoldást kell találni a név kérdésre. A görög és a macedón külügyminiszter számos alkalommal találkoztak, és szükséges az, hogy bizalom legyen. Hiszen eljött a pillanat, hogy megoldásra találjanak a felek. Nincsen kétség, hogyha ezt a hat hónapot nem használjuk ki, akkor a további késlekedés az etnikai közösségek között is feszültségekhez vezethet. Ez pedig instabilitással járhat. Mik a legfontosabb kihívások az ország előtt? A névkérdés fennmarad, a politikai párbeszéd a pártok között alapvető fontosságú. Tavaly decemberben részt vettem egy ebéden a politikai pártok vezetőjével és a miniszterelnökkel. Ez volt az első olyan alkalom, hogy az azt megelőző július óta az összes politikai párt vezetője találkozott egymással. Tehát nagyon fontos az, hogy összefogjanak a politikai pártok. A kormányzatnak pedig példát kell mutatni. Hiszen a parlament nek is óriási felelőssége van, ugyanúgy, mint a kormányzatnak. A politikai vezetőknek eh, nem arra kell fecsérelni energiájukat, hogy egymást sértegessék, hanem inkább azért fáradozzanak, hogy közös alapokat találjanak hogy megoldják többek között a név problémáját is. Ez pedig csak is úgy működhet, ha együttműködnek. Egy nagyon lényeges fórum a konszenzus keresése érdekében az Európai Integráció Nemzeti Tanácsa. Ez az összes politikai pártokat egyesíti a civil társadalmat, a vallási közösségeket. Ezt pedig a kormányzat részéről is erősebben támogatni kell, hiszen az összes érintett intenzív párbeszédben áll. Egy másik fontos kihívás az Ohridi keretmegállapodás. Ez az egyetlen olyan keret, amely garantálja a folyamatos politikai stabilitást és az etnikumok közötti békét. Ez még mindig nem lezárt folyamat, nem is annyira jogalkotásról van szó és annak alkalmazásáról, hanem sokkal inkább arról, hogy az ohridi keretmegállapodás szelleme elterjedjen a régióban. Ezt pedig főleg az oktatásban érezhetjük. Ezen a területen tavaly láttuk, hogy volt egy olyan veszélyes tendencia, hogy szegregált oktatás legyen a különféle etnikai csoportok számára. Remélhetőleg ez nem fog még egyszer előfordulni. Szerencsére az OECD országok ajánlása alapján sikerült ezt a problémát megoldani. Egy másik ajánlás arra vonatkozott, hogy első osztálytól tanítsák a nemzeti nyelvet az albán iskolákban is. Ez eh, nyugtalansághoz, sőt bolykotthoz is vezetett, hiszen számos osztályt bolykottáltak az albánok. Ez is azt mutatja, hogy eh, még mindig eh, nem fáradoztak eléggé azért, hogy megszülessen a megfelelő, megnyugtató döntés. Tehát a kormányzatnak továbbra is fáradoznia kell annak érdekében, hogy érzékenyebben bánjon az etnikai csoportokkal. Számos elemét látjuk a haladásnak, azonban több pénzt is kell adni például az önkormányzatoknak, hogy jobban bánjanak a feladatukkal. Az Ohridi megállapotásban az egyenlő etnikai képviselet elve is benne foglaltatik. Albán képviselők vannak különféle állami szinteken, azonban a török és a roma közösségek képviselete még nem megoldott. Fáradozni kell a reformokon továbbra is. És sajnos visszaesésről is beszámolhatunk az elmúlt hónapban, és a kormányzatnak javasoljuk, hogy ezt próbálja megkerülni. Tehát például az európai előírások, számos európai előírás már az idei év elejétől kellett volna alkalmazni, azonban nem alkalmazták. Így az Európai Unió által finanszírozott programok sem valósulhatnak meg. Várunk még az antidiszkriminációs törvényre, és ezen kívül a büntető eljárás egyszerűsítésére de mindenek előtt a legfontosabb az, hogy a törvényeket hatékonyan alkalmazzák is. Ennek érdekében pedig eh, depolitizálni kell a közigazgatást, hiszen a közigazgatás feladata a törvények alkalmazása. Látjuk a haladást, azonban azt is látjuk, hogy eh, az országban a közigazgatás irányában nincsen bizalom. Nincs a büntetés végrehajtás irányában sem bizalom. Tehát például az Európa Tanács kínzás elleni ajánlásait is teljes mértékben alkalmazni kell. Természetesen a korrupció elleni fellépés az üzleti környezetet is javítja majd, és elképzelhetőleg több külföldi befektetőt vonz. Két területet emelnék még ki, elnök úr, ahol a kormányzatnak még tovább kell fáradoznia. Az egyik a civil társadalommal való párbeszéd. Ez a kormányzat érdeke. A kormányzat érdeke az, hogy a civil társadalmat sokkal inkább bevonja a döntéshozatalba, és pedig minden szinten. Az utolsó terület, amelyről szólnék, a média függetlensége. Hiszen még mindig azt látjuk, hogy a médiát politikai befolyás alá vonják, éppen ezért eh, több átláthatóságra van szükség a kormány és a média viszonyában is. Így a bizalom klímája is megerősödhet. Elnök úr, az ország előtt álló fő kihívás az, hogy 2009 sikerét tovább vigye, és hogy bátran belevágjon a további szükséges reformokba. Az Európai Unió segít Macedóniának, de Végezetül az ország kormányán múlnak a sikerek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig szeretném megadni a szót Tále képviselőnek, aki jelentéstevő a volt Jugoszláv köztársaság Macedónia kérdésével kapcsolatos jelentésünknek. Kérem, hogy 3-4 percbe próbálja meg összefoglalni mondani valóját. Uh, grazie, Presidente. Thank you very much. Thank you very Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy uh, itt uh, köszönhetjük a mai napon önt, Furé úr. Nagyon örülök annak, hogy a macedón helyzetről naprakész állapot felmérést kaphattunk. Azt hiszem, hogy mindannyian ugyanabban a hajóban evezünk. Mi a célunk? Az a célunk, hogy pozitív fejleményeknek legyünk tanúi ebben a régióban. Valószínűleg később a jelentésről is fogok beszélni, illetve az állásfoglalásról, de egyelőre egy kérdést szeretnék feltenni önnek. Mi az, hol látja ön, hogy további lehetőségek nyílnak a két szomszédos állam, tehát Görögország, mint az Európai Unió teljes jogú tagja, és az északi szomszédja, amely tagjelölt ország. Tehát az ő kettőjük kapcsolatának viszonyáról hm, beszélhetne. Most egy szocialista kormány lépett hatalomra Görögországban, úgyhogy minden bizonyal új fejezeteket lehet nyitni a két ország kapcsolatában. Nagyon fontos, a két miniszterelnök közötti bizalmi légkör, amely minden bizonyal magasabb szintű most, mint korábban. Az együttműködés tagállam, egy tagállam és egy tagjelölt állam között természetes kellene, hogy legyen. Történt -e ezen a területen valamiféle erőrelépés? Ez lenne a kérdésem. Grazie, onorevole Thaler. La parola a... Köszönöm szépen. Posselt képviselő kapja meg a szót két percre. Köszönöm, elnök úr. Mindenek előtt azt mondanám, hogy Táler úr kiváló, kiegyensúlyozott jelentést terjesztett elő. Nagyon érdekesnek tartottam Fueré úr eszmefutatását is, de feltenék egy kérdést. Azt mondta, hogy a kínzás elleni konvenciót még nem ültették át. De szeretném megkérdezni, hogy van-e konkrét példája, hogy megsértették az Európa Tanács kínzás elleni konvencióját. Az igazságosságra is rákérdeznék. Ön azt mondta, hogy a macedón kormánytól függ, hogy hogyan fejlődnek a dolgok. Azonban a név kérdése két oldalon múlik, és szerintem Macedónia már nagyon sok javaslatot tett a név kérdésében. Ezeket a javaslatokat mind visszautasították. Tehát itt már nem egy oldalon múlik, hanem két oldalon. Szeretném kijelenteni, hogy van egy interim megállapodás, mely alapján a csatlakozási tárgyalások gátlása nem megengedhető bilaterális problémák miatt. Szerintem a név kérdése pedig bilaterális. Ezt az interim megállapodást az Európai Uniónak pedig magáévá kell tennie, és ne váljon egy bilaterális vita túlszává. Az összes kisebbség képviseltetik a kormányzatban. Én nagyon jól ismerem az országot, az összes kisebbségi képviselővel beszéltem. És szerintem boldogok lehetnénk, hogyha az Európai Unió összes tagállamában ugyan ezen kisebbségi normák érvényesülnének, mint Macedóniában. Köszönöm szépen. Koppa képviselője a szó két percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy Furé úr eljött közénk, nagyon örülök az elhangzottaknak is, és lenne néhány megjegyzésem a módosításokkal kapcsolatban. A görög kormány, amely kb. 100 nappal ezelőtt lépett hatalomra, folytatni szeretné a megkezdett párbeszédet az ENSZ keretein belül, és szeretné támogatni a eljárás folytatását az ENSZ keretein belül. Tehát jó lenne, hogyha végre áttörésről számolhatnánk be. Görögország szeretné elérni, hogyha megoldás, azt, hogy megoldás siker ö, szülessen, azonban ö, számunkra továbbra is az ENSZ keretein belül képzelhetők el a tárgyalások. Nem olyan régen, néhány nappal ezelőtt a görög külügyminiszter azt kérte Nimicsaj asszonytól, hogy látogasson Aténbe, és ott folytassanak párbeszédet. Ezért nagyon hasznos lenne, hogyha az ENSZ kereteire utalnánk a 4-es és 5-ös pontokban a jelentésben. El kellene kerülni azt, hogy olyan nyilatkozatok szülessenek, amelyek rossz hatással lennének a jószomszédi viszony alakulására. Firom és Bulgária egyaránt nem tettek tanúbizonyságot jó szándékukról, úgyhogy ezért kell, kérem, hogy ezt említsük meg a jelentésben. Köszönöm, Koppa. Ú, asszony, Kácsi képviselő következik. Köszönöm. Foré úr, üdvözöljük, és gratulálni szeretnénk az elmúlt időszakban a Nyugat-Balkánon kifejezett munkájáért. Nem csak Macedóniára gondolok itt, hanem korábbi meg munkájára Szlovéniában. Úgyhogy én jól tudom, hogy ön egy jól felkészült ö, személy, és azok a, az az érzelmi problémák, amelyek a Macedónia nevével összefüggő blokkádhoz kapcsolódtak, mindenképpen megoldást igényelnek. Ma, a Macedon volt jugoszláv köztársaság egy demokráciaként működik, ám Gröcki a miniszterelnök kezében igen jelentős hatalom van. Kérdésem az, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy megerősítsük a Macedon parlament a szabránya szerepét, mit tehetünk annak érdekében, hogy a parlamenti képviselők jogosítványai rugalmasabbak legyenek, és növekedjenek az MVJK-ban, és milyen módon lehet a kompromisszumot segíteni. Azt javasolnám tudnék a az a macedon képviselőknek, akikkel gyakran találkozunk az Európai Parlament széksoraiban, és akikkel beszélgetünk, jelezték, hogy a, az áttöréshez támogatásra van szükségük, hogy a megoldásra jussanak az ország nevének kapcsán. A második ehhez kapcsolódó kérdés a horvát szábor eh, helyzete, illetve a montenegrói nemzetgyűlés helyzete. Az Európai Parlament állásfoglalást hozott a szrebrenicai mészárlás ügyében, ám a macedón parlamentben nem követték ezt, mert attól tartottak, hogy Belgrád részéről milyen szankciók születnének, hogyha ők is elfogadnák ezt az állásfoglalást, vagy hasonlóval élnének. Mit tehetünk tehát a macedón parlamenti képviselő kollégánk bizalmának megerősítés érdekében? Köszönöm szépen, most két percben Szalavrákosz képviselő kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Körültekintően hallgattam Foré úr mondandóját, és nagyrészt egyetértek az általam mondottakkal, mi több Táler úr érveinek jó részével is. A legfontosabb mindenképpen az kell legyen, hogy ragaszkodjunk a kopenhágai kritériumok teljesítéséhez. Afelől persze nincs kétség, hogy, nem akarjuk, hogy segíteni akarjuk az érintett országokat abban, hogy az Európai Unió tagságát elnyerjék végső soron, és az az ENSZ folytatja azokat a tárgyalásokat, mely Nimitz úr a képviselők a tagjelölt országok nevével kapcsolatban is folytat. A képviselő említette az, ezt az enciklopédia dokumentumot, amit érdemes megvizsgálni, annál is inkább, mert a névválasztáson túl utal arra, hogy felvetődhet területi igényekre, mert hogy felmerült aznak az igénye, hogy Szalonikit, a legnagyobb, másik legnagyobb görög várost tartanának, tartanák az ország fővárosának ez mindenképpen ennek felvetődése is már nyilvánvalóan a jó szomszédi kapcsolatok jelentős romlásához vezetnének, mint több rossz szomszédi kapcsolatokhoz. Úgyhogy ezekkel a, akár potenciális problémákkal is foglalkozni kell, és le kell hűteni a feleket, világosabban tárgyalják a tényszerű ügyeket, és Fure úr, önt is arra kérem, hogy vizsgálja meg ezt az ügyet, és vizsgálja meg, hogyan lehet hozzájárulni a pozitív fejlemények erősítéséhez, mit gondol mindenről Nimitz úr, és általában a közvéleménynek mi a véleménye ezekről a kérdésekről. Mert hogy a, a görög képviselők pozitív hozzáállását nagyban segítené, ha ezt tisztáznánk. Köszönöm szépen. Most meg is adjuk a szót eh, Furé úrnak. 5-6 percre kérem, hogy próbálja meg mondani valóját ennyiben elmondani. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm mindannyiuktól a kérdéseket. Abban a sorrendben igyekszem válaszolni, hogy kaptam őket. Először is Stáler úr, hogy a Két szinten látom a két tudó kapcsolatok és bizalom erősítésének fontosságát. Politikai szinten is, ahol a két miniszterelnök találkozója segített abban, hogy, hogy megtört a jég legalábbis, és egyfajta pozitívabb légkör alakult ki, és hiszek abban, hogy több ilyen találkozó és ehhez hasonló találkozó segítheti a helyzetet. Helyi szinten meg mindenképpen erősíteni kell az együttműködést. Remek, remek példák vannak az emberek közötti kapcsolatokra, a görög a határ görög oldalán, meg az MVJK feléjeső oldalán. Több ilyen projekt működik, kulturális tartalmú projektek, amelyek a, a szomszédos közösségeket közelebb hozzák közös célok érdekében. Ezek hasznosak. Van egy új program, most indult, éppen most hirdettük meg a pályázatokat Görögországban. A görög oldalon kicsit csúszik eh, a projekt, úgy kértük is a kormányt, hogy igyekezzen felgyorsítani a projekt eh, létrehozását mert hogy érdek az, hogy megvalósuljon ez, a források megvannak, és hogy építsünk az eddigi eredményekre. Hasonló programokat fejlesztünk ki Bulgáriával és Albániával is. Az emberek közötti kapcsolatok tudnilik nagyon nagy hatással vannak a, a bizalom építésre helyi szinten. Poszelt úr kérdésére reflektálva, nincsen az okredi megállapodással kapcsolatos ellentmondás, inkább itt a a hozzáállást, az okridi keretmegállapodás szellemével kapcsolatos hozzáállást kell vizsgálnunk, hiszen ez az elnézést. Az Európa Tanács kínzást tiltó határozatáról beszéltem. Tud-e olyan esetről, hogy ezt megszértették volna? Nem, elnézést. A a bizottságunk a kínzás megelőzésére nagyon sok ajánlást tett, már 2007-ben, melyet sajnálatos módon nem hajtottak még végre. Látogatást tettem börtönökben, és láttam a rettenetes körülményeket, ahogy a, ahol a fogvatartottak élni kényszerülnek. A kormány részéről van egy kötelezettségvállalás, de a végrehajtás illetően, az ajánlások végrehajtás illetően nagyon nagy csúszások vannak, ez a, az Európa Tanács ajánlásait érinti. Nem tudok válaszolni erre a kérdésre. Sem igennel, sem nemmel. Amit Kopa asszony kérdését illeti, a Nimitz folyamat az a hivatalos meder, amelyet a BT határozata elindított az ország nevének kérdését megoldandó, és továbbra is ez a keret, ám úgy gondoljuk, hogy a két oldalú kapcsolatok segíthetnek, hozzájárulhatnak a megoldás kereséséhez, a lendülethez, és a két oldalú kapcsolatok, amelyek létrejöttek az ősz során, ezt a lendületet fenntarthatják, és segíthetik Nimitz úr munkáját, aki erre támaszkodhat majd, ha a térségbe utazik, hiszen arra van itt szükség, hogy egy világos és hosszú távú erőfeszítés alakuljon ki mind a két rész, fél részéről a megoldás fekeresésében, és persze Nimitz úrnak is van szerepe itt. Kacsin úrnak válaszolva pedig örülünk, hogy a, a parlamenti intézet létrehozására lépés történt a cseh és a svájci kormány segítségével, és a Nemzeti Demokratikus Intézet is felállt. Ennek révén a, a parlament kritikus tömege növelkedni fog. Ami pedig Serebrinyécát illeti, egyetértek azzal, hogy hatalmas erőfeszítésre van szükség a térség minden ország részéről a megbékélés érdekében. Ez az ügy is ilyen. Szerintem nem kell aggódnunk. A szkopjai parlament ö, sorsa felett szerintünk nem tartanak Szerbiától az állásfoglalást kapcsán, mert az egész régió érdekel a megbékélés, ezen belül pedig ez a állásfoglalás. Ami pedig azt az enciklopédiát illeti, amit Makedóniában kiadtak, ez egy elhalasztott lehetőség volt a megbékélésre. Az okridi keret megállapodást szellemében létrejött tudni, tehát fel kell lépni azon előíteletek szemben, amelyek még fennállnak. A kormány megvonta a támogatásától a kiadványtól, hát az enciklopédiától, és el is határolta magát az enciklopédiában foglaltaktól, de arra utal ez a kiadvány, és mutatja, hogy még további erőfeszítésekre van szükség ahhoz, hogy megbékéljenek a felek, ezek a társadalmak, volt alkalmam látni, figyelemmel kísérni a dél-afrikai megbékélést. Ami az enciklopédiát illeti, hát kérem, hogy először olvassák el, hogy ebben mi is szerepel pontosan, mielőtt kijelentéseket tesz. Elnök, ne haragudjon. Majd esetleg, hogyha megengedi, hogy befejezze először a vendég a mondani valóját, és utána szót kér, majd akkor megadom. És még annyit, hogy talán jobban tudják, mint én, hogy ha vannak is keretei, jogi keretei a megállapodásnak, a, a etnikumok közötti kapcsolatépítésnek, a Balkánon semmit se lehet biztosra venni. Úgyhogy erőfeszítésre van szükség a bizalom erősítésére, hogy ez a klíma létrejön, az a légkör, ahol az emberi jogok, alapjogok és az etnikum közötti béke megvalósulhat, de ez folyamatos erőfeszítést kíván. La delegazione per le relazioni con i paesi del sud-est Europa. Due minuti. Thank you very much, Mr. President. Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy Fueré úr itt van közöttünk, és hogy olyan elkötelezett munkát végez. Nos, ami a fájrom előre lépéséről szóló éves jelentést illeti. Nagyon örülök annak, hogy ilyen jó együttműködés alakult ki a jelentéstevővel is. Többen is rengeteg módosítást terjesztettek be. Szerintem ez a javaslat nagyon kiegyensúlyozott, és szerintem jó lenne, hogyha támogatnánk. Az én javaslataim a jelentéstevő javaslataival egy irányba mutatnak. Ami a pozitívumokat illeti, az elmúlt évben bizonyára mindenki tapasztalhatta, hogy a fájrom milyen jó előrelépéseket tett, éppen annyira, hogy már az Európai Uniós csatlakozási tárgyalásokat is megkezdheti. Képes az EU tagjelölti státuszá bizottságnak követelményeit betartani. Azokat a benchmarkokat is képes volt elérni, amelyek a vízumkönnyítéshez vezettek. Pozitív hozzájárulásai voltak a folyamathoz, és nagyon remélem, hogy a csatlakozási tárgyalásokat nem sokára meg lehet kezdeni. Persze vannak még területek, kérdések, ahol több erőfeszítést és előrelépést szeretnénk látni. Gondolok például a igazságügyi és administratív reformokra, illetve a kisebbségek kérdésére, a politikai befolyástól mentes szabad sajtóra, de ettől függetlenül azért nagyon nagy pozitív lépésekről is beszámolhatunk a fájrom esetébe, és reméljük, hogy az ország továbbra is ezen az úton fog haladni. Minden olyan módosítást támogatok, amelyek ebbe az irányba mutatnak, és az összes kompromisszumos módosítást is, amelyeket a jelentéstevővel közösen dolgoztunk ki, támogatok. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Kirillov képviselő kapja meg a szót két percre. Köszönöm, elnök úr. Nagyon súlyos ügyről szeretnék számot adni, amely a szomszédos Bulgária elítélésre. Tehát az Pascal Mitrus ügye volt, két három hónapot töltött börtönben gyermekészoktató anyaként, azért, mert állítólag, és a nem engedte, hogy elvált férje náluk lakjon, hogy a, meglátok a salányát. Ezért elítélték. A hivatalos magyarázat az volt, és ez Bulgáriában hatalmas felháborodást keltett, hogy bolgár állampolgárságot kért, mert bolgárnak tartotta magát. De ez nem egy egyedi eset Macedóniával kapcsolatban. A második világháború Tito Jugoszláviában sokkal rosszabbul bántak ezekkel az emberekkel. Koncentrációs táborba zárták azokat, akik bolgárnak vallották magukat. Nos, minden bolgár európai parlamenti képviselő Oli Rénnek írt egy levelet, úgyhogy két héttel korábban szabadon bocsátották a három nap lezárása után. A gyermeket még most sem láthatta viszont. Azért mondom ezt önnek, mert ön írásban nyilatkozott erről, azt mondta, hogy a két oldalú kapcsolatok ügye ez, Macedónia és Bulgária között. Nagykövet úr, az, az emberi jogok ilyen mértékű megsértése mióta csak a két oldalú kapcsolatok tárgya? Itt az Európai Parlamentben nem, nincs gyakorlat ezekkel kapcsolatban. Hogyan sikerült, talán nem, kellett, nem hivatalos nyilatkozattal kellett volnie, de azt mindenképpen ki kellett mondani, hogy az emberi jogok drasztikus megsértése volt, és az, hogy még ma sem láthatta a gyermekét. Cornelissen képviselő két percben. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm, elnök úr. Yeah, igen. A név kérdéssel kezdeném, hiszen ez mindenkit izgat. Természetesen megoldást kell találni, és a nacionalista retorikát mindkét részről be kell fejezni. Hiszen eh, a jövőbe kell tekinteni, és nem a régmúltba. De ez a névkérdés ne legyen a csatlakozás előfeltétele, mint ahogy ma tűnik. És ez Görögországra vonatkozik elsősorban, amely a Firom Macedóniát követeli. De például az én országomra is vonatkozik ez, Izlandra és Szerbiára, és Ciprus és Törökország esetére is utalnék, és Szlovéniának is van mit söpörni az ajtaj előtt Horvátország tekintetében, hiszen Horvátországban sikerült megoldani ezt a problémát, illetve Szlovéniában is, is már nincs akadály a csatlakozásnak. Az 57-es módosításra utalnék, amelyben az van, hogy bilaterális problémák nem akadályozhatják meg a csatlakozást. De most szeretnék áttérni más kérdésekre is, amelyeket fontosnak tartok. Véleményem szerint egy ország sikerének a mércéje az, hogy a legérzékenyebb, kitettebb emberekkel hogyan bánik, tehát a romákkal, az erőszaknak kitett nőkkel. Itt jó lenne, hogy a meglévő tervek tovább is alkalmazra kerülnék. Jó lenne, hogyha az antidiszkriminációs jogalkotás is helyre kerülne, és hogy a diszkriminációval sújtottak is bírósághoz fordulhassanak. Ez természetesen a szexuális orientációra is vonatkozik. Hát sajnos ennyire futotta Csernákó képviselő. Köszönöm szépen, és szeretném megköszönni Fuéré úrnak is előadását. Én is a kompromisszumos módosításokról szólnék. A négyes és az ötös módosítás nem felel meg azon módosítóknak, amelyekből igazából kialakultak tehát a négyes módosítóra gondolok, és itt nem utalnak arra, hogy az ENSZ égisze alatt legyen egyetértés. Tehát Nimics a tárgyalások vezetője, és szerintem ezt figyelembe kell venni a négyes, A hármas módosítás esetében pedig egy névről is szó van, és itt más nevet kellett volna adni ennek a tájnak, és az ötösben pedig nem is utalnak az eredeti módosítóra. Tehát a módosítók teljesen mást tartalmaznak, mint a kompromisszumos módosítók. És uh, itt uh, utalnék a 67-es és 68-as módosítókra is. Itt uh, az eredetikben utalnak arra, hogy itt különféle propagandisztikus akciókra kerül sor, a vezetés részéről, és ez pedig egy szomszéd állam kárára, rovására megy. Ez a jelentés nem felel meg a valóságnak, és megkérném a jelentéstevőt, hogy térjen vissza eredeti jelentéséhez. Nem tudjuk, hogy mi a helyzet, mit ért azzal az alatt, hogyha azt mondja, hogy a szomszéd államok felelősek azért, hogyha a firom nem csatlakozik az Európai Unióhoz. Tehát szerintem itt különféle politikai csoportok, frakciók is csatároznak egymással, nem csak a szomszédok bűnösök. Úgy gondolom, hogy a politikai pártok közötti viták okozzák a késlekedést. És nem arról van szó, hogy egy ország kötelezettséget vállalt, hogy a feladatát végrehajtsa, megoldja. Nem lehet egy szomszéd országot vádolni azzal, hogy Macedónia nem sikeres. Angurákis úr két percre. Köszönöm, elnök úr. Meghallgattam Fueri úr eszmefuttatását, és úgy tűnik, hogy az állásfoglalási indítvány tervezetről szóló vita itt elég gyakran egy szomszédos országra utal. Nincsen kétség abban a tekintetben, hogy Macedónia fáradozásait el kell ismerni. Vannak problémák, nem szükséges erről vitázni, tehát az ország neve is problémás, mindkét érintett félnek tovább kell fáradozni a megoldáson, és véleményem szerint szükséges az, hogy folytassuk a megoldás keresését, hiszen lehetséges megoldást találni. De egy másik pontról szólnék, és Fueré úr is utalt erre. Azt mondta, hogy megállapítás nyert, hogy nőtt a feszültség az etnikai csoportok között, és a kisebbségi jogok védelmét is érinti ez. Az Európai Unió saját jelentésében rögzítette, hogy ez a gazdasági problémákkal is összefügg, amelyekkel ez az ország küzdik. Úgy gondolom, hogy ennek az országnak lakosságának a nagy része munkanélküli. Amennyiben tényleg az a helyzet, ahogy ez a jelentésben áll, tehát, hogy a munkavállalói jogok is csorbát szenvednek, a munkavállalói érdekképviselet, illetve hogyha a női munkavállalókat diszkriminálják, akkor szerintem a helyzet más alapon is megvizsgálandó. Tehát, hogyha az Európai Uniónak van eh, politikája az országgal kapcsolatban, akkor ezeket a problémákat is meg kell oldani. Neitz képviselője a szó két percre. Köszönöm szépen, elnök úr. A delegációm az ALDE nevében szeretnék egy eh, szóbeli módosítással élni. Szeretném felváltani a zöld kollégák módosítását a kétoldalú problémák tekintetében. Erről már esett szó, akkor, amikor a bővítésről vitáztunk itt az AFED szakbizottságban, tehát itt igazából semmi újdonságról nincsen szó, tehát ez egy olyan módosítás, amelyel kapcsolatban már egyszer megállapodtunk. Azt szeretnénk, hogyha a 19-es módosítás vége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 Uh, Tehát itt lenne a vége. Azt hiszem, hogy túl egyszerű lenne, hogyha azt mondanánk, hogy ezek a kétoldalú a nézeteltérések nem kell, hogy akadályt jelentsenek az Európai Uniós csatlakozás útján. Én ennek az ellenkezőjéről vagyok meggyőződve, sőt, szerintem inkább mindent, minden tőlünk tehetőt meg kell, hogy tegyünk annak érdekében, hogy ezeket a fajta akadályokat inkább megszüntessük. Köszönöm. Déli, questa nostra riunione. Elnök, most hát a mai ülésünkön ketten ö, beszélhetnek még, úgyhogy most meg is adom a szót Fure úrnak, és aztán Táresz úr is esetleg a feltett kérdésekre. Volt jó két-három kérdés, amelyek inkább az ő módosításaira vonatkoztak. Önnek is megadom majd a szót, néhány percbe foglalja össze az erre adott válaszokat. Köszönöm. Köszönöm. Nagyban hiszem, hogy ez a munka nagyon fontos. Az öt kompromisszumos módosító a legjobb, a legjobb eredmény, és ezt bizonyítja e munka sikerét. Minden frakció körül érezhető a konstruktív légkör a témát illetően. Ennek nagyon örültem. A célunk az, hogy bátorítsuk Macedóniát arra, hogy az európai elvekhez alkalmazkodjék. Ezért örülünk az előrelépéseknek. Ezért bátorítjuk arra őket, hogy még nagyra törőbb reformokat célozzanak meg, ezt is kifejti az állásfoglalás, hogy hol van erre szükség. És hogy a nevet illető problémára vonatkozóan is aktívan keressenek megoldást, ez nyilvánvalóan világosan megfogalmazza a módosítók sora. Arra is törekedtünk, hogy biztosítsuk, hogy mindannyian egyre inkább érezzük azt, hogy felelősek vagyunk a nyugat-balkáni térség egészének pozitív fejlődéséért. A béke, stabilitás, biztonság, gazdasági és társadalmi progresszió érdekében. Tudnunk kell azt is, hogy a, a, az elakadt helyzetek és a, a, a egyes államok státuszkójának kérdése nem semleges kérdés. Ezek negatív dolgok, nem semleges dolgok, hogyha a fejlődés elakad. Mert a Nyugat-Balkán olyan, mint a bicikli, mint a kerékpár. Ha mozog, akkor halad, rendben van, ha a, a, a, a csatlakozás felé mozog. Ha azonban, és ide erre mutatott például a vízumkönnyítés ügye is. Ha azonban megáll ez a kerékpár, ami a Nyugat-Balkán, akkor bizony eldül. Úgyhogy meg kell tegyünk annak kerek mindent, hogy a lendületet fenntartsuk, méghozzá az európai irányban mozogjon ez a kerékpár. Ez a fő célja ennek az állásfoglalásnak, meg a kompromisszumos módosítóknak is. A konkrét módosítók mindegyikében, ahol csak volt rá lehetőség, támogattam ezeket, ha, ha ezen szellemben fogantak. Aztán a szóbeli módosítót, melyet az ALDE terjesztett be, aztán a zöldek is beterjesztettek egyet, nem feltétlenül tetszik nekem a konkrét szöveg, lehet talán javítani, ám a plenár, a honlapi nap meg a plenáris függvényében alakul majd, meglátjuk, hogy kap elég támogatást ezek módosító Úgyhogy várom a hozzászólásokat. Szerintem jó munkát végeztünk mindannyian. Az összes frakcióra elmondható ez. Folytassuk ebben a szellemben. Köszönöm. Eh, relatore, Lenne egy kérdésem nekem is a jelentéstevőhöz. Ezzel a témával kapcsolatban elég sok kérdés felmerült, úgyhogy nem tudom, hogy önnek mi a véleménye a bilaterális problémákról. Erre ugyanis több kérdés is érkezett. Szerintem jó lenne, hogyha még a plenáris előtt erről ön is elmondaná a véleményét. One of my position is... Az egyik gondolatom az az, és ezt világosan meg is fogalmaztam a szövegben, hogy mi a semleges megközelítést szeretnénk támogatni. Ami a szöveget illeti, a bilaterális problémák nem kellene, hogy a tagjelölt ország csatlakozását negatívan befolyásolják. Hát én nekem ez azért a személy szerint nem annyira tetszik, a konkrét szöveg megfogalmazása nem igazán nyerte el tetszésemet, éppen ezért nem is támogatom, de azért majd erről még születik egy döntés. Az a helyzet, és talán pont ez a nagy kockázata ennek az egyébként nemes elképzelésnek, hogy ezzel azt kockáztatjuk, hogy nem fogunk elég energiát befektetni a saját részünkről, abba, hogy a tagjelölt országot segítsük a bilaterális probléma megoldásába. Pedig objektíve ott van ez a probléma, és hát az egész folyamatot blokkolja évek óta. Ez az én meglátásom. Elnök, köszönöm szépen, és kérem, hogy amennyiben lehetséges, akkor próbáljon meg egy olyan szöveget, olyan megfogalmazást találni, amelyben mindenki egyetért. Lehet, hogy egy kicsit túl sokat elidőztünk ezen a kérdésen, de azért még visszaadnám a szót a különleges képviselőnek, körülbelül 5 óráig mondjuk, vagy még azután egy pár perccel kérem válaszoljon a feltett kérdésekre. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Mindenek előtt Kirilov úr kérdésére válaszolnék. Számos petíciót kapunk, amelyekben olyan problémák vannak, amelyekkel az ország polgárai, a szomszéd országok polgárai szembesülnek. Nagyon sok ilyen petíciót kapunk. Hogyha mindegyikre válaszolnék, akkor petíciós irodává kellene átalakítanom az irodámat, és nem erről szól a megbízásom. A kormányt mindig eh, emlékeztetjük eh, az igazságügy reformjára, az igazságügyi normák tiszteletben tartására, és így tovább. Meg is figyeljük ezeket a témákat. Azonban, ahogy már említettem, a mandátumomnak nem része az, hogy ilyen esetekbe közbelépjek. Ami a romák és a nők elleni erőszakot illeti, igen, ezek reális problémák. A kormányzatban és a parlamentben is tudatosult a probléma fontossága, számos projektünk van, és az Európai Unió finanszírozza a roma közösség integrációjának programját, és természetesen a nők elleni erőszak ellen is fellépünk, ugyanúgy, mint az összes többi diszkrimináció ellen. Az említett antidiszkriminációs törvény nagyon fontos lenne, ebben a tekintetben, és bátorítjuk a kormányzatot, hogy a társadalom összes szektorával egyeztessen, hogy a lehető legjobb törvényt fogadja el a parlament. Ez legyen átfogó, terjedjen ki minden lehetséget esetre, és legyen eurókompatibilis. Végezetül pedig a gazdasági dimenzió kérdése. A kisebbségi közösségek esetében. Természetesen ez fontos téma, de nem az a téma, amely elválasztja az etnikai közösségeket. Az ország gazdasági helyzete nehéz, 30%-os a munkanélküliség, nagyon sok fiatal munkanélküli. A országban nagyon sok önkormányzat van, ahol látják, hogy az emberek lődörögnek az utcán, hiszen nincsen mit tenniük. Igen, ez a helyzet még rosszabb lett a pénzügyi válsággal. Számos enyhítő intézkedés van, és reméljük, hogy a forrásaink főleg a marginalizált közösségeknek segítenek majd. És természetesen a kormány az, amely konkrétan léphet a támogatásokkal és a költségvetésével. Ezzel zárnám elnök úr mondandómat, és szeretném még egyszer megköszönni a lehetőséget, hogy eljöhettem ide. Nem tudtam az összes kérdésre megfelelő módon válaszolni, tudom, de mindent megteszünk annak érdekében, hogy az elért sikereket tovább folytassuk, amelyekre tavaly került sor. És remélem, hogy a név kérdésben áttörést érünk el az elkövetkezendő hónapokban. Ez a vágyunk. Köszönöm. Bene, grazie signor. Nagyon jó, köszönöm szépen a különleges képviselőnek, hogy eljött, és nagyon érdekes eszmecserét folytattunk vele, ami pedig a módosításokat illeti. Igazából itt az idő hiánya miatt nem igazán nyílott lehetőség arra, hogy megvitassuk őket kellő mélységben, de talán még a holnapi szavazás előtt mindenki tegye fel a kérdését a jelentéstevőnek, hogy válaszolni tudjon az általuk feltett kérdésekre. Úgyhogy még egyszer köszönöm szépen a különleges képviselőnek, hogy eljött, és rá is térhetünk a következő napirendi pontunkra. 2009-es évi jelentés Horvátország haladásáról. Hannes Svoboda a jelentéstevő, meg is adom neki a szót. Köszönöm, elnök úr, nagyon rövid leszek ma az árnyék jelentéstevőkkel is volt megbeszélésünk, és kompromisszumok tudtunk kötni. Holnap a szavazás során még eldöntjük a nyitott pontokat. Most szeretnék a nemzetközi törvényszék, a Hágai Nemzetközi Törvényszék szerepére kitérni, miután a Brammertz urat hallottuk, megállapíthattuk, hogy Brammertz úr véleménye szerint még mindig különbség van aközött, amit ő tart szükségesnek, tehát amit ő tart szükségesnek, és amit a horvát kormányzat tesz. Ne haragudjon, hogy közbe szakít, hogy félbeszakítom, de kérem a kedves kollégákat, hogy akik elhagyják a termet, azok próbálják meg csendben ezt megtenni, hogy ne zavarják a folyó munkákat. Köszönöm, elnök úr. Tehát éppen ezért nem jelenthetem ki, hogy már teljes körű együttműködés létezik, és maradjunk ezért a kompromisszumos megoldásnál, amely létezik. Tehát nem, nem óriási a különbség a teljes körű együttműködés és a jelenlegi helyzet között, és Horvátországgal közösen kell jelzést adnunk, hogy húzzatok bele. Ami pedig a korrupció elleni harcot illeti, az igazságügy reformját nagyon sokat tett, Horvátország természetesen folytatni kell ezt. Úgy vélem, hogy az új miniszter alatti kormány már nagyon sokat tett, hogy jelzéseket küldjön. Senkit nem lehet kivonni a korrupció elleni jogi harc intézkedései alól. Szlovénia-Horvátország között javult a viszony. Nagyon örülök annak, hogy Horvátország és Szlovénia megállapodtak. Szlovénia, Horvátország tehát sikert érte ebben a tekintetben. Eh, Horvátország ratifikálta már a megalapodást, és reméljük, hogy Szlovénia is nem sokára ratifikálja ezt. Lehet, hogy Brock kolléga erről többet tud. A következő pont a dátum. A dátumról, a csatlakozás dátumáról sok szó esik, nagyon óvatosak vagyunk. Céldátumról beszélünk, azzal a feltétellel, hogy Horvátország mindent megtesz. Tehát nem 2010 közepe, hanem valamikor 2010 lenne a csatlakozás időpontja. A tárgyalások lezára, lezárása értelmében lezárhatók a tárgyalások, ha Horvátország mindent megtesz, hogy a nyitott problémákat még megoldja. Itt vannak még apróbb különbségek, mint említettem. Azonban úgy vélem, hogy közösen elérhetünk egy jól sikerült erős szavazást, amelynek eredménye egy erős jelzés Horvátország irányába, hogy azokat az apró fáradozásokat tegye meg. És így 2010-ben lezárhatjuk a tárgyalásokat, természetesen a tanácstól, a bizottságtól is el kell várnunk, hogy mindent megtegyen. Nagyon fontos a Szlovénia és Horvátország közötti jó szomszédi viszony, hogy tényleg ratifikálják a megállapodást annak érdekében, hogy az egész folyamat tényleg beinduljon, és hogy ezt a bilaterális problémát is oldják végre meg. Természetesen ez vonatkozik az apró bilaterális problémákra Horvátország és a többi szomszéd között. Pozitív a jelentés. Úgy mondanám, hogy ez a legutóbbi normális haladási jelentés. A tárgyalások eredménye azonban attól is függ, hogy Horvátország mennyire növeli meg fáradozásait. Köszönöm. Köszönöm szépen. Posszent képviselő két percben. Herr Präsident! Elnök úr! Szoboda kollégámnak szeretném megköszönni kiváló munkáját, neki is, meg az árnyékelődóknak is a jó együttműködést megköszönni. Tény, hogy ez a jelentés jó kiegyensúlyozott, a legtöbb pontban egyesség alakult ki, néhány apróságban talán nem. Hadd szóljak röviden azokról a pontokról, ahol kompromisszumos módosítók születtek. Itt úgy gondolom, Szvoda képviselőtársam, hogy az, amit Bramac úr az imént mondott, elgondolkoztat bennünket afelől, hogy vajon a második részt vonatkozóan ne a négy, négy részreben szavazzunk. Tehát ne vegyük ki a négyből a második részt, mert Bramac úr világosan kimondta, nem tudja, hogy egyáltalán léteznek-e ezek a dokumentumok még, erről egyértelműen beszélt, és a többi megfogalmazást illetően is sokkal-sokkal körültekintő volt, szélsőségesen körültekintő, mint amit eddig hallottunk tőle. Úgyhogy ezért kell elgondolkoznunk afelől, hogy ezt a részt ne vegyük-e ki a szavazásból, vagy ne fogalmazzuk el -e át. Ez az első kompromisszumos pont. A második kompromisszumos módosító ellen van a frakcióm, mert a keretjelentésben, elnökünk jelentése volt, megfogalmazta, és nem kéne minden országra másképp fogalmazni. Nem lehet Macedónia esetében, mint Horvátország esetében. Ez a frakció véleménye is egyben. A hármas módosítóval teljesen egyetértünk, és a három szóbelivel is, amelyek kiválóak. Itt csak egy félreértést kellene eloszlatnunk, a titkársághoz fordulok ezzel. A kettes számú módosító indítvány esetén nézetem szerint az árnyék előadó és az előadó megágy, megegyezett felől, hogy az a pont, miszerint a horvát alkotmány jövőbeli módosításait kivesszük, illetve a plenárisig tisztázzuk, hogy valóban vannak-e ilyen módosítások. Az eredeti szövegben úgy döntöttek, hogy benne hagyják a szövegben a plenárisig, amíg tisztázzák, hogy ez fennáll-e vagy sem. Egyébként kívánok találom a szóbeli módosítókat is. Honorevole Weigel per due minuti. Grazie, Presidente. Eh, Pridružio bi se obema predgovornikoma da je ta... Köszönöm, elnök úr csatlakoznék az előttem felszólalóhoz. Nagyon pozitív és optimista hangvételű állásfoglalásra irányuló indítványtervezetről van szó. Gratulálok az érintetteknek, azoknak, akik aktívan részt vettek az állásfoglalásra irányuló indítvány megszövegezésében. Tehát pozitív és bátorító a helyzet, azonban van néhány kritikus pont még. Ezeket pedig eh, Horvátországnak meg kell oldania. Úgy vélem, hogy eh, az új miniszterelnök eh, kormánya nagyon jó jelzéseket küldött már, abban a tekintetben, hogy a horvát kormány határozottan fellép a szervezett bűnözés és a korrupció ellen. A horvátországi háborúnak nagyon komoly következményei voltak. Egy exodusra is sor került az országból. Óriási problémák vannak még, amelyekkel azon szerbek szembesülnek, akik szeretnének Horvátországba hazatérni. Úgy gondolom, hogy emlékeztetni kell Horvátországot, hogy mivel tartozik ezen embereknek még, akár jogalkotási eszközökkel is, hogy hazatérhessenek, a menekültek. És hogy a rossz dolgokat megpróbálják kijavítani. Olyan elvárások is voltak, hogy Horvátország, Szerbia és a többi ország, amely az egy olyan nyelvet használ, amelyet mindenki ért. Nincsen jugoszláv nyelv. Legyenek a kollégák toleránsak az ott beszélt nyelvek tekintetében, a korábbi Jugoszlávia tekintetében sok nyelv volt, ugyanúgy, mint máshol Európában. Grazie onorevole Weigel, onorevole Brantner per due minuti. Brantner képviselő két percben a következő. Presenting. Köszönöm, hogy bemutatták a jelentést. Szerintem a kompromisszumos módosítók is jó szellemben fogantak, köszönjük őket. Üdvözlők Horvátország előrelépését a csatlakozás útján úgy gondoljuk, hogy a kulcsfontos dokumentumok beadása a törvényszéknek, az iktinek, hát mutatja, a mai hallottak is mutatják, hogy itt lehet még javítani a dolgokon, úgyhogy eh, ez is fontos. A, az emberi jogok és a kisebbségi jogok végrehajtása, betartása is fontos. A jogi oldalon, a jogalkotás oldalán voltak előrelépések ugyan, de a végrehajtás tekintetében van még kívánnivaló, és ezt kérnünk is kell. A módosítók ez irányban erősítenék a szöveget. A 2010-es dátummal kapcsolatban örülök annak, hogy nem rögzítettük magunkat, nem rögzítjük magunkat már ehhez a dátumhoz. Frakcióm álláspontját, hogy kifejtsem, de általános felelősségünk van a bővítés egészének folyamatával kapcsolatban a Nyugat-Balkánon, és ez nagyrészt Horvátországtól függ. Ha azt a hibát követjük el, mint, mint Bulgáriával és Romániával, ahol megadtunk egy dátumot, és aztán utána monitoringgal kellett, hogy javítsuk a helyzetet, az rossz jelzés volna állampolgáraink számára, mert mindig azt mondjuk az állampolgároknak, hogy csak akkor jut be valaki az EU-ba, hogyha minden normát teljesít. A bővítés jövőjét kockáztatnánk, a Balkánon, hogyha Horvátországgal is így járnánk el. És egyesek, és hát úgy látom, hogy a 2010-es év egy nagyon gyors csatlakozási folyamatot kívánna meg, némi monitoringgal megerősítve. Ez a lehető legrosszabb megoldás volna szerintem. Ehelyett őszinték kell legyünk, és azt kell mondanunk. Most. Ha Horvátország készen áll, és nem kell már monitoringgal ellenőrizni, az jobb, mint hogyha valami különös kritériumok, meg határidők lennének megkötve, és aztán monitoringgal akarnánk követni az ügyet. Tehát Horvátország akkor léphet be, ha készen áll, anélkül, hogy monitoringgal erősítenék meg a folyamatot. Köszönöm szépen. Péter leképviselő két percben kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm mindig nagy örömömre szolgált, amikor előrelépést észleltünk tagjelölt országok esetében, minket főleg Horvátország érint, hiszen a szomszédunk. Üdvözöljük Svoboda úr fáradozásait is, hogy ez a jelentés tényleg a valós helyzetet tükrözze. A mi feladatunk abból áll többek között, hogy segítsünk olyan légkört teremteni, amely a haladást szolgálja. Olyan légkört szeretnénk létrehozni, amely kiegyensúlyozott megoldást tesz lehetővé, bármely problémáról is legyen szó. Ebben az összefüggésben azt is megjegyezném, hogy az előttünk lévő jelentés eléggé kiegyensúlyozott véleményem szerint. Úgy gondolom, hogy nem tükrözi azt, amit a múltban elég gyakran haladtunk, és pedig az, hogy Szlovénia akadályozza Horvátország előrehaladását. Szlovénia fenntartásai csupán más ország által is felvetett problémákat tükröztek. És nagyon lényeges az, hogy megoldjuk a nyílt kérdéseket a lehető leggyorsabban, és három nyertese lesz az egész helyzetnek, Horvátország, Szlovénia és az egész Európai Unió. Ami pedig a közvetítőkre vonatkozik ebben a folyamatban, szerintem nem a mi tisztünk az, hogy döntsünk itt a közvetítőkről, a lényeg az az, hogy az együttműködés szelleme uralkodjon. Még egy utolsó témát is megemlítenék. Nagyon sokat fektetünk a két ország közötti közvetítésbe. És Rén biztos felvetését már nem tartjuk aktuálisnak, tehát hogy egyidejűleg figyeljük a haladást és a két ország közötti közeledést. A két ország közötti közvetítés békéltetés akkor ér véget, amikor Horvátország csatlakozott az Európai Unióhoz. Remélem, hogy pozitív eredményekkel jár ez majd. Remélem, hogy az Európai Bizottság segítségével meg tudjuk oldani időben problémáinkat. Köszönöm. Eh, nem tudom, hogy esetleg a bizottság részéről nem kívánne valaki hozzászólni az Európai Bizottság részéről. John Surat nem látom, akkor lehet, hogy senki. Úgyhogy Szoboda úrnak vissza is adom a szót, eh, hogy eh, a hallottakat kommentálja. Nagy érdeklődésű hallgatjuk. Arról szólva, amit Péter Le kolléga említett, elmondanám, hogy ez a megállapodás része volt, tehát hogy a közvetítési folyamat a tárgyalások lezárása után legyen aktuális. Ezt most nem lehet megfordítani. Erről megállapodás született, ezt pedig tiszteletben kell tartani. Bulgária és Románia felvetésére azt mondanám, hogy akkor volt konkrét csatlakozási dátum, amely irányába dolgoztak az országok. Most megvan egy lehetőség, most megvan az a lehetőség, hogy lezárjuk a tárgyalásokat. Utána pedig jönnek a ratifikációs folyamatok. A harmadik megjegyzésem Posselt kolléga megjegyzésre vonatkozik. Elképzelhető egy változtatás, azonban ez attól függ, hogy meg tudunk-e állapodni de ne keresünk a kompromisszumot, amelyet elutasítanék. El tudnám képzelni, hogy itt az első részben egy módosító azt tartalmazza, hogy ha egy aggály fennmaradt még megoldatlanul, tehát itt csak egy pontról van szó, tehát egy aggály maradt, és pedig a hiányzó katonai dokumentumok fellelése. És utána ez pedig így szólna, hogy még egyszer felszólítjuk a horvát kormányt, hogy tegye intenzívebbé az iktivel lévő együttműködését. Közvetett módon ezt máshogy fogalmaztuk meg, de posztelt kollégával én nagyon szívesen egyeztetek. Elképzelhető, hogy máshogy lehetne megszövegezni. Ha úgy gondolja, hogy még mindig túl kritikus ez, akkor maradjunk az eredeti szövegnél, és szavazzunk arról. Ez minden. Önök úr? Ahogy említettem, a kisebb differenciákat demokratikus módon még megoldhatjuk, sok problémát nem látok. Egy dolgot megemlítenék, az államelnök megválasztása Horvátországban megmutatta azt is, hogy mennyire érett az ország. És egy populista, nem mindig korrekt módon viselkedő jelölt volt az egyik oldalon, a másik oldalon, akit megválasztottak, az más típusú politikus volt. Tehát a komoly jelöltek választották meg, aki elutasítja a korrupciót, és aki garanciát jelentett. Tehát ez pozitív jel. Köszönöm. Ringrazio il relatore. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek. Most egy három perces megszakítást kell, hogy tartsunk, mert nincs itt egyetlen egy alelnök se, hogy engem helyettesítsen, úgyhogy három perc múlva folytatjuk az ülést. Prima di dare la parola... Mielőtt megadnám a szót Omen Reuten képviselőasszonynak, hogy a Törökországról szóló 2009-es éves jelentésről való állásfoglalásunkat ismertesse, szeretném a török parlament külügyi bizottságának delegációját és annak elnökét, Merkan urat üdvözölni, akik részt vesznek a mai ülésünkön. az európai normák harmonizációjára vonatkozó a szakbizottság tagjai, valamint a Törökország EU delegáció elnöke is részt vesznek a mai ülésünket. Hogyha Omen Rajten képviselőasszony készen áll, akkor meg is adom neki a szót, látom, nagyon fegyelmezetten itt van. As always, Mr. President, disciplines. Mindig, most is fegyelmezettem In Dutch. Hollandul fog beszélni, elnök úr. Favore, eh, per favore, eh, colleghi. Eh... Kérem, kedves kollégák, az ülést folytatjuk, úgyhogy ha valakinek eh, magánbeszélgetése van, akkor azt eh, a termen kívül tegye meg, ugyanis ennyivel tartozunk egymásnak. Hallgassuk meg szépen csendben Omen Rajten képviselőt. Grazie, Presidente. Voorzitter. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselőtársaim, elnök úr. Szeretnék először is megköszönni azt a konstruktív hozzájárulás és munkát, amelyel képviselőtársaim segítették a jelentés lét, létrejöttét. Helyén való és pozitív az ilyen együttműködés, amelyet az árnyékelődókkal is fent tudtam tartani. Úgy hiszem, nagyon fontos ez. Az én szándékom tudnék az volt, hogy az Európai Parlament pozícióját egy világos és kiegyensúlyozott jelentésben rögzítsem, és ez a üzenet kívülről is érthető legyen. Ehhez pedig nagy többségű támogatás kell a parlament pacsorajból. Mielőtt szólnék az egyes módosítókról, szeretnék néhány megjegyzést tenni amely amelyben én ütközést tapasztaltam képviselőtársaim körében, például a legutóbbi fejleményekről. Múlt héten Strasbourg, a Strasburgi héten a DTP pár betiltásáról eszmét cseréltünk. A török de, ö, alkotmánybíróság ö, decemberi döntése óta volt néhány terrorista támadás, történt, és ezt egy sor letartóztatás követte, DTP tagok letartóztatása Törökországban, és, és parlamenti képviselők letartóztatása is folyt, illetve ezzel, ez a fenyegetés fennmaradt. Az eszmecsere nagyon őszinte volt, és pozitív eredményre jutott. Rámutatunk arra, hogy, hogy véget kell vetni ennek a folyamatnak, Persze az alkotmánybíróság döntését nem vagyunk hivatottak bírálni, ez egy jogi kérdés, ám azt azért látnunk kell, hogy az Európa Tanács ajánlásait követni hivatott a török fél, valamint a Velencei Bizottság ajánlásait. A négyes kompromisszumos módosítóban erre vonatkozóan igyekeztem a legvilágosabban megfogalmazni erre vonatkozó reakciónkat. Lassan beszélek, mert az angol tolmácsolás múlt héten nem tudott követni engem, úgy érzékeltem az akkori eszmecsere során. Úgyhogy most törekszem viszont lassabban beszélni, mint szoktam. Tehát múlt csütörtökön elnök úr az Alkotmánybíróság egy olyan döntést hozott, melynek tárgya a katonai bíróság határozata volt, illetve egy olyan jogalkotási javaslat, amely a katonai bíróság hatáskörét ö, joghatóságát csökkentette volna. Az Akadémiai Bíróság viszont törölte ezt a, ezt a, a jogalkotási javaslatot Törökországban, ez nagy komoly aggályokat keltett bennem. Ez az ugyanett kalapács hatást kifejtését jelenti Törökországban, az hogy a törvény túlzott erővel sújt le ilyen esetekben. A bíróság határozata ugyanakkor jogszabályokra támaszkodott, és ez teljesen világosság teszi, hogy alkotmányügyi reformra van szükség Törökországban, annak érdekében, hogy megoldás szülessen az ilyen kérdésekben, ehhez pedig az alkotmány módosítására lesz szükség. A, a kormányzat és az ellenzékkel együttműködjön ennek érdekében, fel kell hívjuk tehát mind a két felet, úgy a kormányzatot, mind az ellenzéket, hogy az alkotmány ilyen értelmű módosítását, vagy reformjának munkáját elkezdjék. Az Európai Számbevőszék pedig egy első ellenőrzést végzett a 2002-től 6-ig terjedő kifizetésekre vonatkozóan. Ez arra utalt, hogy nem megfelelő a támogatások abszorpciós kapacitása Törökországban 2004-től 2006-ig, azonban jónak bizonyult az abszorpciós kapacitás. Törökország jól hasznosította az Európai Uniós támogatásokat, amelyekben részesült, úgy tűnt azonban, hogy túl sok prioritást követtek, ami azt jelenti, hogy nincs igazi prioritás. Az erre vonatkozó módosító indítványok arra, az, arra kérik az Európai Bizottságot, hogy vizsgálja meg körültekintően, hogy az EPA eszköznek milyen kihatásai vannak, és hogyan lehet ezt még jobban alkalmazni, ezt a támogatási eszközt. Elnök úr, most hadd szóljak a konkrét módosítókról, meg a kompromisszumos módosítókról. Az első megjegyzésem ezekkel kapcsolatban az lenne, hogy ugye megpróbáltam mindent belezsúfolni a kompromisszumos módosítókba, ám voltak olyanok módosítók, amelyek túl konkrét témával foglalkoztak, vagy nem kapcsolódtak a 2009-es változásokra. Ugyanakkor voltak olyan pontok, ahol képviselőtársaim ajánlásait követtem, például a hetes számú módosító Alamsdorf úr tollából, a százas számú Mauro Mauriról, aztán a Lambsdorff féle, 116-os, aztán Howitt féle, aztán 125 a Hacsi Gorgiutól, 137-es számú de Kaiser 144-es és a Lambsdorff féle 131-es is ilyenek voltak. Aztán Ciprus kérdéséről szólva, ez hát nagyon nagy szerepet, ez a kérdés nagy szerepet játszik Törökország megítélésében. Az árnyékelődókkal arra törekedtem, hogy világos, de széles körű kompromisszumot alakítsak ki. Azt szeretném kérdezni képviselőtársaimtól, hogy kérni, hogy ezt az egyensúlyt tartsuk fenn a jelentésben. Ez a tízes számú kompromisszumos módosító is erre törekszik ja, ezen a 28-29-es, 30-as pontban és az A preambulumban vonatkozó pontokat kérem, hogy vonják vissza benyújtójuk. Kértem ezt már korábban, és nem történt meg ezek visszavonása, holott sértik a, az a jelentés egyensúlyát. Kérdés, kérdésem még a szocialista az az, az a benyomásom, hogy, hogy sikerült kompromisszumot elérnünk. Ennek örülök. Aztán egy harmadik pont, elnök úr, ami némi aggájjal tölt el engem. Azok a módosítók és azok a preambulum bekezdések, amelyeket nem tudok támogatni, amelyek a jelentés szellemen szólnak, ezeket nem tudom támogatni. Ugyanakkor van bizonyos tapasztalatom ezzel a jelentéssel e házban. a tapasztalat azt mutatja, hogy sokszor nem sikerül megfelelő támogatás többséget kialakítani olyan kérdések mellett, mint amilyen a 28-as módosító tartalma. Tehát ezért igyekeztem olyan kompromisszumokat kialakítani képviselőtársammal, például Szvóda képviselővel, amelyek többséget kaphatnak. Az A preambulum bekezdés például azt mondja ki, hogy lehetőség van a csatlakozásra, és egészében is egy nagyon körültekintően kiegyensúlyozott, ki kideká, meg dekázott jelentésről van szó, és különféle alternatívák lehetőségét fenn kell tartani. Tehát a tárgyalásokat fenn kell tartani a csatlakozási jegyzőkönyvnek szellemében. Aztán azt is szeretném hozzátenni, hogy idén is az volt a célom, hogy világos üzenetet fogalmazzon meg a jelentés. Tehát az a kérésem önökhöz, parlamenti képviselőkhöz, hogy lássák be, azt ez a jelentés nézetem szerint, súlyos, erős meggyőződésem szerint Törökország csatlakozásáról szól, világos üzenetet kell megfogalmaznunk Törökország címére, mely minden parlamenti képviselő támogatását élvezi. Csak akkor lehet erős egy ilyen üzenet, ha ténylegesen, belá, ténylegesen belátjuk, hogy mindenkire szükség van a parlamenti képviselők között. És éppen ezért kérem azokat a képviselőtársaimat, akik nem vonták vissza a módosítójukat, amelyekről kértem, ért, nem tudták a kompromisszumokat tartani, őket arra kérem még egyszer, vonják vissza a kompromisszumban nem illeszkedő módosítóikat, mert csak itt tudunk egy olyan erős üzenetet megfogalmazni, amely mindannyiunk nevénben Törökországot célozza meg, és amire szükség van. Nagyon szépen köszönöm a jelentéstevőnek, hiszen nagyon jelentős dolgokról hallottunk. 12 felszólaló jelezte, hogy szeretne hozzászólni. Mindenkit megkérek, hogy legyen rövid, de először is a koordinátoroké, illetve az árnyék jelentéstevőké a szó. Havi túr két percre. Tehát két perc. Tehát akkor megpróbálom belepréselni, amit mondani akartam. Tehát köszönöm Omer Röjten asszonynak nem tudok teljes mértékben egyetérteni azzal, amit hallottunk, de látok, hogy számos olyan kérdés van, amelyben egyetértünk, és kevés, amelyben nem értünk egyet. Tehát itt a szocialista frakció támogatja a csatlakozás néhány kérdés megoldása után, tehát mint például Ciprus, a török telepesek helyzete Észak-Cipruson, és természetesen a görög kisebbség helyzete is ide tartozik. Egy kiegyensúlyozott jelentést szeretnék, és Omer Röjten asszonynak nem volt könnyű dolga. Ez a jelentés reformpárti, tehát a törökországi reformokat szorgalmazza. Örülünk, hogy a kompromisszumokban mind meg tudtunk egyezni. Két dolog van, amelyet felvetnék most. Az egyik a jelentéstevő a 28-as, azt szerette volna, hogyha visszavonjuk a 28-as első bekezdését, ez egy kiegyensúlyozott szöveg, arról van szó benne, hogy a reformot lendülettel folytatni kell, és az Európai Bizottság haladásról szóló jelentése azt mondja, hogy a tárgyalások eredménye a teljes jogutagság kell, hogy legyen. Mert öt éve tárgyalunk és most igazából meg kell néznünk itt a parlamentben, hogy milyen többsége van a teljesjogú tagságnak itt a parlamentben. Tehát nézzük meg, nézzék meg a 28-as módosítót, nézzék meg azt, hogy Törökország hogyan teljesíti saját ígéreteit, nekünk is meg, be kell tartanunk ígéreteinket. A második pedig a szavazólista, és az elnök és a titkárság figyelmét hívnám fel a szavazó listára, tehát a tízes kompromisszum tekintetében itt a 28-assal kapcsolatban is beviszi. Tehát a múlt heti megbeszélésünk nem állapodtunk meg, hogy a szocialisták 152 22-es módosítása és a 22-es és a 23-as módosítása is a 10-es kompromisszumba tartozik. Én ragaszkodom ahhoz, hogy a szavazólista tartalmazza ezt a múlt héten elért kompromisszumot, és így a 22, 23 és a 152-es is legyen benne a tízesben. Köszönöm, Havit úr. A idejét jelentősen túlhaladta. Nem nagyon technikai kérdésről volt szó, éppen ezért hagytam, hogy beszéljen. De megkérem, hogy tartsa magát az időhöz. Lámszorf úr, köszönöm. Elnök úr, köszönöm szépen, és köszönöm a jó együttműködést Havit úrnak is. Azt hiszem a cél, amelyet kitőztünk, egységesé tesz bennünket. Így született meg az egységes kiegyensúlyozott jelentés, amelyben mi az Európai Parlament a reformmenti, reformmenti lendületet, napirendet támogatjuk Törökországban. Ugye arról van szó, hogy a reform tovább folyjon Törökországban, és mi az EP-ben befolyással kell legyünk erre pozitív módon. Éppen ezért gondolom úgy, hogy a 28. módosítót nem szabad megszavaznunk mert az A preambulum pont hosszú viták után egy olyan megfogalmazás nyert, amely szerint csatlakozási tárgyalásokról van szó, de ennek célját nem mondjuk ki, hanem nyílt folyamatként tételezzük, tehát neki mondjuk, hogy milyen kritériumokat kell megfelelni, de nem mondjuk ki, hogy a folyamat vége mi. Ezért a preambulum, a preambulum pont kiegyensúlyozottnak tekinthető, nagyon sok képviselőtársam véleményét tükrözi, ezért támogatom, ezért utasítom el azokat a módosítókat, amelyek ezt tagadnák, vagy ezeket megkérdőjeleznék. A jelentés szerintem világos üzenetet kell megfogalmazzon a, a török alkotmánybíróság legfrissebb ítéletével kapcsolatban, ezért a 9-es módosító szerintem helyén való. Szerintünk ez ítélet sérti, ellene van a reform folyamatnak, Fontos, hogy a politikai élet teljes mértékben civil ellenőrzés alatt folyjon, és a katonai bíróság hatalma ne növekedjék túl. Szeretnék arra is utalni, hogy frakcióm számára különösen fontos a szólás és véleményszabadság érvényesülése. Elfogadjuk azt a módosítót, amely a sajtószabadsággal foglalkozik, a 23-as számú, de a frakcióm számára a véleményszabadság és a sajtószabadság jogi eszközökkel is biztosítandó, ezért ugyanakkor nem látjuk, hogy ennek mondjuk egy kerete ezek érvényesülésének, ezért ezek nagyon fontos céljaik legyenek a törökországi reformoknak. Flótre, presidente. Flótre, asszony, kettő percre kap szót. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék csatlakozni azokhoz, akik köszönetet mondanak ezért a jelentésért, hiszen ez a jelentés a közös akaratunk eredménye, hogy messze ható kompromisszumokat érjünk el. Nem jelenti ez azt, hogy a vitáspontokat megoldottuk, nagyon közel vagyunk már egymás véleményéhez, nagyon széles alapot teremtettünk a holnapi szavazáshoz. Most még konkrétabb lennék a kompromisszumok és a módosítók tekintetében. Mindenek előtt Omen Röjten asszonynak szeretném megköszönni, hogy tényleg egy szóbeli módosítós is hozzáfűzött, amely lehetővé teszi azt, hogy a nagy csalódásnak is hangot adjunk, amely amiatt alakult ki, mert a bíróság elutasította azt a keresetet, hogy ne legyen a katonaságnak további beleszólása az ügyekbe. Mindenképpen meg kell próbálnunk megoldást találni. Tehát azt remélném, hogy azon kívánságunk még teljesüljön, hogy a török nemzetgyűlésben nagyobb kompromisszum legyen ebben a kérdésben. A 16-os módosítomat visszavonom, de ezt Omer Öjten hogy már tudja. Itt arról van szó, hogy az ország déli részén a polgárőrök helyzete, a falusi gárdák helyzete milyen. Itt utalnék a lelkiismeret kérdésére, hiszen az Emberi Jogi Bíróság ítéletéről van szó, és nagyon sok emberről van szó, nagyon sok embert érint ez Törökországban, képviselőként a mi munkánkat is érinti ez, és erre hivatkozunk kell. Most a végére érek, tehát ez a híres tízes kompromisszum, azzal ellentétben, ami itt a szavazási listán van, tehát a 156-os módosító nem tartozik a tízes kompromisszumba, hiszen itt részenként szeretnénk valami egyszerű dologról szavazni, tehát Törökország igenis tegyen meg mindent, és természetesen az Európai Unió, az ENSZ is vállaljon részt a ciprusi fenntartható megoldás érdekében. A 28-as módosító pedig ismét rögzíti a tárgyalások csatlakozásba való torkollásának szükségességét. Van Köszönöm, Van Arden úr a következő két percben. Köszönöm, elnök úr. Nem hiszem, hogy élek a két percemben, mert csak azt akarom elmondani először is, hogy egyetértek azzal, hogy világos üzenettel kell élnünk Törökország címére, a folyamatos reformban segítve őket. Ugyanakkor méltányosak, igazságosak és pontosak kell legyünk fogalmazásunkban. És nem szabad visszaélnünk a kompromisszumos módosítók alapgondolatával, mert szerintem a kompromisszum arra hivatott, hogy tükrözzön minden elemet, amelyről szól, és ha a tízes kompromisszumos módosítót nézem, amelyben három módosítóim közül a hármat, a 140-es, a 169-es és 175-ös módosítóim ötvöződtek, Hát a tartalmát egyiknek sem látom viszont a kompromisszumban. Úgyhogy nem lehet úgy kompromisszumot kovácsolni, hogy ezáltal egy, úgymond kivesszük a képviselőtársai módosítóit a szavazólistára. Mert voltak éppen ez történt, úgyhogy módosítsuk a szavazólistát, hogy reagáljon erre a helyzetre. És amit én kértem, az az volt, hogy kiegyensúlyozott megközelítés jelöljünk. Például a 169-es módosítómban nem csak felhívom a török, török kormányt, hogy aktívan támogassa a jelenlegi tárgyalásokat Ciprus kapcsolatban, hanem más kormányokat is felszólítanék. A görög kormányt is, meg a, török, a görögöt is, meg a törököt is, hogy aktívan támogassák ezeket a tárgyalásokat a pozitív eredmény érdekében. Aztán 175-ös módosítom az olajfeltárás tevékenységét illeti a kelet terrán vitatott térségeiben. A földközi tenger vitatott térségeiben, és ez megint csak a ciprusi kérdés megoldásához kapcsolódó fontos módosító, amit bele kéne tenni a szavazólistába. Aztán ehhez hasonlóan. Ha azt mondjuk, hogy Törökország nem hagyja, rész, nem hagyja, nem hagyja végre a, a kiegészítő jegyzőkönyv elemeit, akkor hozzá kell tenni, hogy Európai, az Európai Unió sem hajtotta végre az észak-ciprusi elszigeteltségre vonatkozó vállalásait, holott ez lenne a, a, az alkú másik fele. Úgyhogy nem lehet pusztán szemet hunyni ezek fölött. És különösen aggaszt a kompromisszumos módosító kategóriába való visszaélés. Giorgio per due minuti. Kettő perce Ati Giorgio. Köszönöm, elnök úr. Mindenek előtt gratulálok Ómar Röjten asszonynak, hogy ilyen hatalmas munkát végzett. Minden kollégának és kolléganőnek is szeretném köszönetemet kifejezni. Támogatjuk Törökország csatlakozását, ezt mindenek előtt szeretném leszögezni. Mindig is támogattuk. Azt szeretnénk, hogy legyünk meggyőződve arról, hogy Ciprus érdekében is áll ez a dolog. Hiszen a ciprusi kérdést könnyebb úgy megoldani, hogy Törökország csatlakozik. Elnök úr, kollégák, a módosítóinkat úgy kellene megfogalmazni, hogy támogassák azokat az erőfeszítéseket, amelyek most folynak a ciprusi kérdés megoldásának érdekében. Éppen ezért a módosítóknak is ebbe az irányba kell mutatniuk. Módosítókat nyújtottunk be, olyanokat, amelyek felszólítják a pártokat is, hogy járuljanak hozzá a ciprusi probléma megoldásához. Ez pedig véleményem szerint lehetővé teszi azt, hogy Törökország sokkal nagyobb erőbevetéssel dolgozzon. Hogyha kijelentjük, hogy Törökország fáradozik, akkor jobb lehetőségeink vannak egy ilyen megoldásra. Tehát én eh, Van Orden eh, úrnak és Flotre asszonynak eh, is. Hiszen szerintem a megoldásban nem csak a török ciprioták profitálhatnak. Tehát szerintem szükségünk van arra, hogy a török cipriótákat is kivigyük az elszigeteltség ből. Ennek az előfeltétele a katonai megszállás, megszüntetés. Azt szeretnénk, hogy ez az állásfoglalás utaljon a decemberi következtetésekre is, és az akkor elfoglalt álláspontunkat is megismételjük. Brock úrnak kettő perc adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr, néhány megjegyzésem lenne tehát az ankarai jegyzőkönyv esetében el kell mondani, hogy egy sorrendről is szó volt, és határidő is volt, és pedig a múlt év végéig. Hogy itt bizonyos feltételeket teljesítsenek. Most nem lehet azt mondani, hogy az, amiről megalapodás szüksé, született, azt nem teljesítették, hanem kinyitják újra ezt a csomagot. Itt határozott kötelezettségről is történt. Ezt teljesíteni kell. A második megjegyzésem, hogy kollégát megkérném, hogy a pozícióját pontosítsa. Olyan stratégiát követünk, amely tekintetében meg vagyunk osztva, jönnek különféle kérések, olyanok is, hogy hagyjuk abba a csatlakozási tárgyalásokat. Haladhatunk az Omen Röjten asszony által megadott úton is és lehet úgy is tovább haladni, hogy bizonyos kollégáknak ne kelljen kötelezettségvállalásokat benyújtani. Az Európai Unió és Törökország érdekében az áll, hogy egy arany középút számára találjunk többséget, és ez jó lesz az Európai Uniónak, parlamentnek és Törökországnak. Nem szabad emiatt a kérdés miatt széthullanunk. Igazából útkereszteződéshez értünk, és éppen ezért megkérném a kollégát, hogy holnapig gondolkozon el rajta, hogy megfelelő megközelítése ez, vagy inkább Omen rajta, asszony fáradozásait vegyük alapul. Köszönöm. Koppa asszony kettő percre. Köszönöm szépen. Szeretnék én is gratulálni a jelentéstevő asszonynak. Nagyon jó a szöveg ugyanis, és kiegyensúlyozott. A módosítás és a kompromisszumok is nagyon jók, ugyanis azt célozzák, hogy különböző véles véleményeket egymáshoz közelítsünk. Kulcsfontosságú időszakban vagyunk most a csatlakozási tárgyalások szempontjából, és az Alkotmánybíróság legutóbbi döntése, mi szerint betiltották a pártot, valamint a helyi bíróságok döntései is azt mutatják, hogy a politika nem tartja ellenőrzése alatt a katonaságot. Úgyhogy Törökországnak még óriási utat kell megtennie annak érdekében, hogy az Európai Unióhoz csatlakozhasson. A görög kapcsolatokkal továbbra is problémák vannak, a vallási iskola továbbra is zárva van, a görög légtér megsértése az továbbra is problematikus, tehát ezek a negatív cselekvések folytatódnak. A célunk tehát nem lehet más, mint az, hogy Törökország tartsa be a rávonatkozó kötelezettségeket, főként a társadalom demokratikus átalakítása tekintetében, ami egyébként Törökországnak is csak hasznára válna. Kácák képviselő két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném én is megköszönni Omen Reuten asszonynak, amiért olyan kiváló jelentéstervezetet írt, és szeretném elmondani, hogy ő most megkért engem arra, hogy néhány olyan módosítást vonjak vissza, amelyek a ciprusi helyzetre utalnak. Annak érdekében, mondta ezt ő, hogy kiegyensúlyozottabbá váljon a jelentés. Amennyire én emlékszem, a tavalyi Törökországról szóló jelentés parlamenti állásfoglalásában nagyon kiegyensúlyozott szöveget sikerült kidolgoznunk, de most úgy tűnik, hogy a tízes kompromisszum egy kicsikét ezen a kiegyensúlyozott megközelítésen túlmutat, tehát az, eredeti célokon túlmutat. Gondolok például arra, hogy a famagusztai helyzet hogyan alakul. Tehát például ez a téma kizárólag a két közösség közötti tárgyalásokra vonatkozik, úgyhogy nem látom, hogy miért kellene most ebbe a szövegbe erre utalni. Aztán szeretnék még Geoffrey Van Orden képviselőre is utalni, aki azt mondta, hogy a tízes módosításban semmi olyan nem olvasható, amely a kiegyensúlyozottságot szolgálná, tehát egész egyszerűen csak arra kell utalni, hogy a 2004-es kötelezettségvállalásokat kérjük számon, mely szerint Észak-Ciprus gazdasági elszigeteltségét meg kell szüntetni. Tehát figyelembe kell venni mindezeket akkor, amikor kiegyensúlyozott szöveget szeretnénk, tehát valamelyik módosítást, amely arról beszél, hogy a parlament az észak-ciprusi terület elszigeteltségén szeretne javítani. Tehát ezeket továbbra is fenn kellene tartanunk. Kordán Lissen képviselő következik. Köszönöm, elnök úr. Én is. Szeretném megköszönni Omen Rajtan asszonynak ezt a jelentést, amely meglehetősen jó kiegyensúlyozott. A Törökország kapcsolatos vita mindig megosztotta a házat, az ellenzők meg a támogatók között, szemben más tagjelölt országok vitájával. Úgy hiszem, tám óhajtjuk a törökországi reformokat, és egyforma a törekvés a házban, hogy milyen reformok legyenek ezek. És azt hiszem, hogy a, a és azt hiszem sokat egyetértenek velem, hogy a reformnak a előfeltétele a csatlakozás lehetősége. Az alkotmányos reformra is szükség van, de nem fog, erre nem lesz lehetőség, hogyha az EU nemet mond a csatlakozásra. Omna rajton azt, azt is kimondta, hogy nagyon fontos, hogy az Európai Parlament világos üzenetet fogalmazzon meg Törökország címére, és ez erőteljes legyen ebben a szellemben. Az A pont nagyon jó példa Omen Rajten asszony szelektíven idézett, és a nyílt végű idézet után meg abba hagyta az idézetet, holott a, sosem terveztük azt, hogy a hogy a, ó, nyílt végül legyen a tárgyalások folyamata. A cél mindig is az kellett legyen, hogy csatlakozhassanak. Ezt világosá kell tudjuk a törökök szemében, a török állampolgárok szemében. Ez érdeke nekik is, a reformok folytatása tekintetében alapvető fontosságú, és ez EU érdeke is. Giannaku képviselő, köszönöm szépen. Én is szeretnék gratulálni Óban Rajtan képviselőnek a jelentéséért. Ugyanis itt nem csak egy kiegyensúlyozott jelentést olvashatunk, hanem a valósághoz közeli állapotot fest le ez a jelentés, és ez nagyon fontos abból a szempontból, hogy minden a különbözőek a meglátásaink Törökország tényleges csatlakozásával kapcsolatban. Törökország most éppen csak tagjelölt státuszban van, úgyhogy nem szabad tőle meg megvonunk azt a lehetőséget, hogy az Európai Unióhoz egy napon csatlakozhasson és betarthassa a kopenhágai kritériumokat. Törökország rálépett az Európai Uniós csatlakozás útjára, tehát vállalta azt, hogy szeretne a demokratizálódás útjára lépni. Ómen képviselőasszony azt kérte, hogy bizonyos módosításokat vonjanak vissza a képviselők, és ezzel a képviselőasszony olyan ö, anyagot készített elő, amely egy nagy, óriási nagy ország tagjelölt státuszát megerősíti, hogyha valaha Törökország tagja lesz az EU-nak, akkor minden bizonyal nagyon befolyásos taggá válik, hiszen óriási országról van szó. A 99-es módosítást jó magam terjesztettem be, két sziget problémájáról is van szó, ahol görög öm, kisebbségek élnek. Mávro Mikolász képviselő következik két percben. Köszönöm szépen! Szeretném én is megköszönni Omen asszonynak a munkáját ugyanis ő mindent megtett a jelenlegi helyzetben, annak érdekében, hogy olyan anyagot készítsen elő, olyan állásfoglalás tervezetet, amely a Törökországot semlegesen ítéli meg. Nagyon örülök annak, hogy utalás történik a szövegben a foglalkoztatottsági kérdésekre, illetve a török telepesek kérdésére. de hát itt vannak problémák is, demográfiai természetű problémák. Nagyon jó az is, hogy kimondjuk, hogy a ciprusi problémát minden érintett fél bevonásával kell rendezni, de azért ne felejtsük el, hogy Törökország az, amely megszállja a területet, és olyan katonai jelenlétet alkalmaz, amely meg amely miatt Ciprus problémáját nagyon nehéz ő nélküle rendezni. Itt igazából a ciprusi állampolgárok emberi jogairól van szó, a törökök állampolgári jogairól, illetve emberi jogairól az Európai Unió határain belül. Ezek mind olyan kérdések, amelyek további problémákhoz vezethetnek majd, amikor legalábbis a ciprusi problémát megpróbáljuk megoldani. Amikor a, cipru, a ciprusi törökök elszigeteltségéről beszélünk, akkor nem mondjuk ki, hogy igazából miért is van itt elszigeteltség, hogy itt a török hadsereg jelenléte miatt alakult ki ez a helyzet. Hiszen 20 ezer török ciprióta a 80 ezerből a görög ö, földeken dolgozik. Elnök, DAF képviselő két percben. Um, uh, Mr. Stefan Füller úr mondta, hogy úgy gondolta, hogy hitelességről kellene tanúbizonyságot tennünk, és pedig, hogy visszaadjuk a hitelességét Törökország csatlakozási esélyének, és szerintem igaza van. Úgy gondolom, a 28-as módosító támogatja a bizottság megközelítését, és támogatni fogom. Szerintem helyén való az, hogy teszteljük a helyzetet, és felmérjük a parlamentben uralkodó légkört. Ciprusra térvén gondolkozzon el egy olyan módosítón, a 163-ason gondolkozzon, 164-esen gondolkozzon el, melynek értelemben Törökországnak megfelelő jelzést kell küldenie abban a tekintetben, hogy a Krisztofi tenet megbeszéléseket komolyan veszik. Nagyon fontos az idő kérdése is, hogy mikor kezdené el a csapatok kivonását. Úgy gondolom, hogy ez azért lenne fontos, mert a kereskedelem áll. És egy nagyon egyszerű dolog lehetne, amit Törökország is megtehetne, hogy segít abban, hogy megoldódjon a probléma a szigeten. Úgy gondolom, hogy nem megfelelő módon tükröződik ez vissza a tízes kompromisszumban. Köszönöm. Honorevole Kassulides per... Kassulides képviselő két percben. Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni Omen asszony munkáját, és azt szeretném elmondani, hogy azok a módosítások, amelyekben megegyeztünk, a kompromisszumos módosításokra utalok, az ő javaslataira, illetve az árnyékjelentéstevők egyetértésére, nagyon kiegyensúlyozott megközelítést kínálnak. Hogyha Törökország követi ezeket az ajánlásokat, az minden bizonyal segíti majd Törökországot arra, hogy az Európai Unióhoz csatlakozzon akkor, amikor majd ennek eljön az ideje. És fontos az, hogy a mi szakbizottságunktól ilyen irányba érkezzen üzenet. Nagyon fontos az is Ciprus kérdésében, hogy Törökország előre lépjen a csatlakozásban, akkor Ciprus kapcsán nagyon oda kell figyelni a Törökországnak, és nekünk pedig a megszövegezésre, a megfogalmazásra kell odafigyelnünk. Ugyanis a török ciprióták körében háromszorosára emelkedett az életszínvonal, úgyhogy innentől kezdve nem hiszem, hogy elszigetelt, területnek beszél, elszigetelt területről beszélhetünk, ez a statisztikákból világosan kiderül. Tehát most Törökországon van sor, a tök, ciprusi kérdésben nekik kell most meglépniük a meglépendő lépést. Mindenki más utalgatni, az igazából nem a helyes üzenetet közvetíteni Törökország felé, hiszen hogyha Törökország az EU-hoz kíván csatlakozni, akkor ezt végig kell gondolja. Köszönöm. Kiokárusz képviselő következik két percben. Köszönöm szépen. Omen asszony óriási erőfeszítéseket tett, az állásfoglalási javaslata nagyon jó. Azt hiszem, hogy kiváló lesz ez a lesz állásfoglalás, azonban a ciprusi emberi jogi jogsértések továbbra is folytatódni fognak, és ebben Törökország a hibás. A ciprusi görögök, görög menekültek jogait állandóan megsértük, és ők azok, akik európai bírás, bíróságokhoz fordulnak. Ezen kívül aztán ott van Ciprus északi részének elszigeteltsége is. Márpedig ez a rész, ez a görögöké lenne elvileg, ezt tudni kell, és a megszálló hadsereg az, amely a kialakult helyzetért felelős. Két pontot szeretnék hangsúlyozni. A Settlement of Turkish Citizens on the Island egy olyan megfogalmazás, amelyet illegálisnak kell definiálnunk, hiszen háborús bűnökről van itt szó valójában. Ciprus kapcsán jó néhány kolléga fontos pozitív lépésekről tud beszámolni, de a javaslatok olyan dolgokat vezetnek be, amelyek elfogadhatatlanok, mint például két külön bank, két külön állampolgárság, és így tovább. Azt szeretnék elérni, hogyha Ciprus török állampolgárait az Európai Unió állampolgárainak tekintenék, még mielőtt az EU-hoz csatlakozna Törökország. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon jó munkát végzett. Az előadás tevő nagyon jó minőségi jelentést készített. Üdvözlöm a kompromisszumos módosítókat is. Éppen ezért úgy gondolom, mint több kolléga is, hogy eh, ezt eh, az egyensúlyt ne veszélyeztessük. Tehát elértünk ezzel a szöveggel egy egyensúlyt. Nem rejtem vék alá, hogy személyesen jobbnak tartottam volna, amennyiben a fennálló katonai akciókra történő utalás, tehát egy Törökország erősen katonailag jelen van az Égétenger térségében, itt egy markáns elutasítást kap. Hiszen rendre megsértik a törökök a görög légteret, ez pedig félelmeket kelt néha a lakosság fenyegetve érzi magát. Elnök úr, nemrég a török sajtóban olvashattuk, hogy 2002 és 2003-ban a török katonaság azt tervezte, hogy válságot okoz az Égei-tenger keleti részén Trakis szigetnél, és pedig belpolitikai okokból. Ezek az értesülések, ezeket az értesüléseket a török hadsereg nem cáfolta határozottan. Ez pedig azt jelenti, hogy az égei térsi keleti részében folytatódnak a katonai akciók annak érdekében, hogy válságot okozzanak más belpolitikai célok miatt. Szeretnék Szerettem volna, hogy ezt is beveszik a szövegbe, de így is támogatom. A bizottság Filóri úr. Két percre. Yes, thanks very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon gyorsan reflektálnék két percben konkrét pontokra, melyeket a Lajtanasszony jelentése vetett fel. Először is az az igény, hogy átfogó tanulmány szülessen a délkeleti GEP programról. Ez a tavalyi állásfoglalásban is szerepelt. Akkor is elmondtuk, hogy mi nem vagyunk abban a helyzetben, hogy ilyen tanulmányt készítsünk. Azért is, mert ezen tanulmány hatája olyan ágazatokra is kiterjedne, mint mezőgazdaság, öntözés, vidéki és városi infrastruktúra, oktatás, egészségügy, városfejlesztés, Kilenc tartományt, hatalmas folyóvölgyeket, 22 ö, ö, öntözőrendszert és gátat jelentene 17 ezer négyzetkilométeres területen. Ez, mint önök is érzékelhetik, túlmutat egy bizottsági hatástanulmány határain, túlmutat a felhatalmazásunkon, a forrásainkon egy ilyen mértékű tanulmány elkészítése, és még jogi alapunk sincs hozzá. A második igény, kérés, mi szerint értékelnünk kellene az előcsatlakozási programokat és a pénzügyi eszközöket. Ezzel kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy tervezzük az ex-post értékelést 2011-től az összes előcsatlakozási eszközre vonatkozóan, beleértve a fárt, meg a törökországi átmeneti és konkrét pénzügyi alapokat 2011-től tervezzük ezt, az eredményei ennek az expost vizsgálatnak ott lesznek a bizottság honlapján majd. Végül nem utolsóban a 28-as módosítóval kapcsolatos kérdést ben ismerik a bizottság álláspontját, a tárgyalási keret megfogalmazását támogatjuk, amelyeket a tagállamok egyhangulag elfogadtak, és amely a lehető legjobb kompromisszumot jelzi, mutatja az Európai Unió részéről ebben a folyamatban, ezt képviseli a 28-as és a kapcsolatos álláspontunk. Kommenti finál. Köszönöm, Filóri úr, és most visszaadom a szót a jelentéstevőnek. President. Igen. Igen. Szeretném megköszönni az összes kollégának a kedves szavait a jelentéssel kapcsolatban, és a kompromisszumok kapcsán is többé-kevésbé ezt tapasztaltam. Még egyszer, hadd kezdjem a ciprusi kérdéssel. Mit is tettem én Ciprus kapcsán? Richard Howitt-ot kérném meg, hogy nézze meg figyelmesen, ugyanis én azt kértem, hogy kompromisszumot kössünk, olyan kompromisszumot, amely az összes ciprusi kérdéssel foglalkozó módosítás felöleli. Hadd adjak egy példát ezzel kapcsolatban. Nem akartuk, hogy az egy 170-es szvoboda módosításról szavazás történjen, ugyanis ez sokkal tovább mutat, mint a maga módosítása, a 175-ös. Tehát mostantól kezdve, akkor ma olyan szavazásra kerül sor, amely számomra nem lenne kedvező, tehát nem tetszene nekem, hogyha ezt így ilyen formában most megszavaznánk. Van Orden úr, hallgat engem? Igen, mint mindig. Van Orden úr, önnek nem tetszett a Ciprussal kapcsolatos kompromisszum. De már ne haragudjon. El kellett volna jönni a találkozókra, ugyanis én ott nem láttam önt először is, másodszorban pedig olyan módosításokat kritizál Famagusztával kapcsolatban, amelyeket az egyik kollégája kért, hogy tegyük be a kompromisszumba. És nem csak a frakciójából való kollégára gondolok, hanem nem csak a konzervatív, hanem még a szocialisták részéről is sőt, még ráadásul az én frakciómból is kérték ezt kollégák, ugyanis ezt nem én terveztem. Hogyha itt kompromisszumot szeretnénk kötni, akkor konszenzust kell építeni. Olyan konszenzust, amelyet nagy ö, körben elfogadnak. Van Orden úr, nem tudok mindent belevenni a kompromisszumba, hiszen meg kell nekem is győznöm a frakciónbeli görögöket vagy cipriókátákat, hogy megszavazzák a módosítást, mert bizonyos kérdésekben azért ezek tovább mutatnak, mint az eredeti kompromisszum. Itt is teszünk. Szeretnénk azt megvizsgálni, hogy hogyan lehet egy széles körben elfogadott szöveget nagyon kényes kérdésekről elfogadtatni. Ilyen a ciprusi kérdés, és egyébként remélem, hogy a szo- szocialisták is vissza fogják vonni azt a kérésüket, miszerint kerüljön szavazásra az ő módosítójuk. Aztán, Merejke, ott vagy? Azt szeretném elmondani, hogy az A preambulum bekezdés egy olyan kérdésre utal, amelyet már két évvel ezelőtt megvitattunk. Másodszorban pedig ezzel a szöveggel kapcsolatban talán sikerül a parlamentben széleskörű egyetértést kapnunk, úgyhogy gondoljuk át. A mi célunk nem az kell, hogy legyen, hogy a parlament véleményét tolmácsoljuk, hanem a célunk az kell, hogy legyen, hogy pozitív, erős üzenetet közvetítsünk Törökország irányába. Ez az én célom. És ezt maguknak is, a szocialisták részéről figyelembe kell venni. Ez kell, hogy az önök célja is legyen. Aztán volt egy szóbeli módosítás, amelyet képviselő képviselőasszony kollégám terjesztett be de nem tetszik neki az én szóbeli módosításom, ugyanis ő azt szeretné, egy olyan módosítást tervez, ami nekem nem tetszik, szerintem ez nem lenne sikeres, ő azt szeretné, hogy a, ha azt ö, fogalmaznánk meg, hogy a kormány a katonai bíróságok kapcsán ö, ismét ö, törvénykezést vezetne be. Most az én módosításom viszont ezt sokkal jobban kezeli, ugyanis a parlament erről pozitív értelemben szavazott már. Tehát nem tetszik Flótrasszony ellen módosítása, mert én a szóbeli módosításomban sokkal korrektebben megfogalmaztam már ezt a kérést. Úgyhogy kedves kollégák, még egyszer, megpróbáltam azt elérni, hogy a kompromisszumokban a parlament minél szélesebb spektrumát lefedjem. De vannak olyan módosítások, amelyek igazából nem teszik világossá a szöveget, sőt. Kérem, hogy mindenki a kompromisszumokhoz tartsa magát. Ezeket már néhány, ezt már egy kis ideje sikerült elérnünk bizonyos nagyon tiszteletre méltó kollégákkal. Gondolják ezt át ma este, és nagyon örülök annak, hogyha bármit visszavonnak, ami nincsen, nem szerepel a szavazási listám. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen a jelentéstevő asszonynak. Ne haragudjon. Howitt úr, melyik pontra utal az ügyrendi kérdésében? Nem akarom elhúzni a vitát, elfogadom, hogy lezáródott a vita, és köszönöm a Marajtan asszony záró szavát. Ön, mint elnököt kérem csak arra, hogy az írásos jelentést, ö, amely előttünk van, nézefse meg a titkársággal, a 170-es számú módosító szvódától benne volt ebbe a csomagban, és a 152, valamint a 22-es, 23-as nem voltak benne. Úgyhogy nem arról van szó, hogy kinek a véleménye van benne, vagy nincs benne, hanem a kompromisszumos ülésen megállapodtunk e felől. Kérem, hogy erősítse meg, hogy a titkársággal megnézeti ezt. Mert ezt meg lehet nézni az, az írásjegyzőkönyv ellenében, hogy megvalósultak ezek a döntések, vagy sem. Hát igen, ezt jó lenne, hogyha valóban leellenőriznék, nem hiszem, hogy ez olyan nagyon nehéz lenne tegyék ezt meg. Meg fogják tenni, biztos vagyok benne, hogy a titkárság le fogja ezt ellenőrizni. Jó, hát akkor jöhet a következő napi rendi pontunk. Van Orden úr, már megint egy ügyrendi? Eljárásbeli kérdés. Elnök úr, az, hogy a kompromisszus módosítókkal hogyan bánunk általában. Olyan rendszert ebben a szakbizottságban nem működtethetünk, ahol a kompromisszumos módosító feltételezi, hogy más módosítók bele felszívódtak benne, úgymond, így aztán azok el is tűnnek a listáról, mint önálló módosítók. Ez történik tudnék itt. Ha nem veszik figyelembe egy konkrét módosító tartalmat, akkor nem lehet úgy csinálni, hogy ez, ez bekerült egy módosítóba, és ott tovább él. Úgyhogy külön szavazást kell tartani azon módosítókról, amelyek voltak éppen nincsenek benne a kompromisszumos módosítóba. Tudom, hogy más képviselő is felvetette elnök úr ezt a problémát. A saját ügyemben a 140-es a 169-es és a 175-ös módosítónak az a sorsa, hogy nem kerültek bele abba a módosító kompromisszumosba, ezért külön szavazást kéne tartani tárgyukban. Más képviselők más módosítókat hasonlóképpen említettek, hasonló helyzetbe kerültek. Sí, allora, su questo tema capisco. Elnök, értem, hogy itt milyen kényes egyensúlyról van szó, Úgyhogy mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy rendezzük a helyzetet. Ami a kompromisszumos módosításokat illeti, most ezek fogyottá teszik azok a módosításokat, amelyeket magukba foglalnak. Azonban, hogyha a koncepcióval magával kapcsolatban van vita, mi szerint ön szerint az adott kompromisszum nem fedi le az adott módosítást, hát akkor majd az elnökségnek kell döntenie arról a jelentéstevővel, hogy rákerüljön-e vagy sem a szavazólistára, tehát hogy kompatibilisek -e ezek vagy sem. Valakinek azért a végén kell döntenie, és ezt meg fogjuk majd mi tenni. Omen Rajten képviselő. Elnök úr, kicsit régebb óta vagyok ebben a házban, már mondhatom. A kompromisszumos módosító egy szakpolitikát, egy irányt kell lefedjen. És ha van megállapodás a felől, hogy a tartalma annak a szövegnek mi legyen, akkor a többi módosító okafogyottá válik. Slussz. Ha a többi módosító kiesik, tudnilik a szöveg tartalma, amelyről megállapodtak, lehet, hogy más lesz, mint az önszövege szó szerint. Sőt, biztos, hogy különbözik majd, hiszen képviselőtársai közül némelyik abszolút más szöveget nyújtottak be, mint a brit konzervatívok Ciprussal kapcsolatban, mint az öné például. Tehát, ha ez a kompromisszumos szöveg elfogadásra kerül, akkor automatikusan minden más, ami ellentmond ennek e tartalmának, okafogyatták kell váljon. Tehát az nem megy, hogy másképp magyarázzuk ezt, elnök úr. És itt a szövegben akkor szavazunk, ha a, komp- a tízes kompromisszum kiesik, Van Orden úr. Ez áll itt. Mi ezzel a baj? Mi a gond itt? Lehet ezt tovább húzni, ezt a vitát, de értelme nem sok van. Kérdéssel fordultak hozzám, hadd válaszoljak. Ezen az alapon mindenféle módosítókat összethetünk kapásból, betehetjük egy módosítóba, aztán törjük őket a listáról. Minden képviselőnek van joga módosítóval élni, és a képviselő dönti el, hogy a módosítóját vajon egy kompromisszumos lefedél vagy sem. Ha úgy gondolja, hogy nem, akkor nem lehet azt mondani, hogy okafogyottá vált a kompromisszum, és úgymond kiütötte. Elnök, értelmezés kérdése? amennyiben nem kompatibilis, akkor valóban ki is eshet. De nagyon érdekes ez az ügyrendi kérdés, de ezt nem most fogjuk lefolytatni, ezt a vitát, ugyanis a következő napi rendi pontot még meg kell tárgyalnunk. Hogyha vannak olyan kérdések, amelyek továbbra sem, egyszer, továbbra sem tisztázottak, a módosítások beépítésével kapcsolatban, hogy melyek azok a módosítások, amelyek a kompromisszum alá tartoznak, és amelyek nem. Nos, hát ezt majd a jelentés tevő és az elnök fogja eldönteni, és megpróbálom majd minden tőlem telhető igazságosságomat bevetni ekkor. Térjünk rá a földgázellátás biztonságának témájára. Meg is adnám a szót Cyrus Wolski képviselőnek. Mol- nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Figyelmüket most a földgáz ellátás biztonságáról szóló véleményre utalnék. Az ITRE készítette ezt. 22 módosító van. 40 volt az AFET részéről, és én 11 kompromisszumos módosítót készítettem, megpróbáltuk bevonni a kollégáim módosítóit, és a földgázellátás biztonságáról szóló jogszabály nagyon lényeges lenne a Lisszaboni szerződés 176a cikke értelmében, hiszen itt van szó a szolidaritásról válsághelyzetek esetében. Ez a vélemény a 2007-es eh, jelentésemen alapul, ezt a parlament óriási többséggel támogatta. Elnézést, elnézést, Szárius Volszki úr. Azt szeretném kérni, hogy ha a kollégák magánbeszélgetéseket kívánnak folytatni, akkor azt kívül tegyék, a terem, termen kívül tegyék meg. Ne haragudjanak, figyeljenek ide! kérem, hogy menjen ki a teremből az, aki nem kíván részt venni az ülésen, mert már elég rövid az időnk. Úgy látom, hogy senki nem figyel. Nem tudom, hogy esetleg a teremszolgák közbe léphetnek-e, hogy öm, az urak minél hamarabb elhagyják a termet. Régo. Az grazie. So let me, let me... Szeretném elmondani, hogy ez a vélemény a 2007-es jelentéssel egybevág, Nagyon konstruktívak voltak a módosítók, hálás vagyok ezért, és nagyon eh, értékes hozzájárulást jelentettek az anyaghoz. Főleg Brock úrra utalnék, ez a 3-as és a 11-es kompromisszumban található meg Basescu mondja az egyes cikkhez, adott be módosító Svoboda úr a kettes és a 11-es módosítóban szerepel Ró Omen Röjten asszony a hosszú távú gázellátás tekintetében, Landsbergis úr és Kovacsev úr is nagyon fontos módosítókkal támogattak minket, a 9-es és a 21-es a számuk. A véleményemben ezek mind szerepelnek, 11 kompromisszumos módosító van az elsőben Basescu asszonyt vettem figyelembe a kettőnél, a Svobodor és Omerőjten asszonyt a hármasban. Brock javaslata szerepel a négyesben. Kovácsov javaslata az ötösben. Basescu asszonyé a hatosban. Brock úr a hetesben. Kovácsov úré a nyolcasban. Predas úré szerepel a kilencesben. Riera Madurell asszonyé a tízesben. Landsbergis úr javaslatai vannak, és a 11-esben pedig Svoboda úr, Brok úr és Landsbergis úr javaslatai szerepelnek. Ezeket nyújtottam be, és felvettem, hogy a vélemény gazdagabb legyen. Vannak javaslatok még, amelyek nagyon későn értek el hozzám Riera Madurell asszonyé, de neki is köszönöm az együttműködést tegnap és hétfőn nem tudtam már figyelembe venni ezeket, hiszen lezártam a módosítókat, de úgy gondolom, hogy a vélemény ambícióit nem csökkenti ez. És már meglévő irányelvekre is utaltak ezek. Tehát én azt javasolnám, hogy az eredeti szöveghez ragaszkodjunk, amely teljes mértékben megfelelő a 2007-es jelentésnek, amelyet a ház és a szakbizottságunk is elfogadott. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm, elnök úr. Nagyon szépen köszönöm a jelentéstevőnek, megadom a szót Van Bálen képviselőnek. Két percre. Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Mindenki emlékszik arra a gázválságra, amelynek áldozata volt Kelet-Európa és mely hatással volt a keleti, az EU keleti tagállamainak stabilitását negatívan befolyásolta. Fontos, hogy megelőzzük a jövőben az ilyen helyzeteket. És ha azt látjuk a javaslatban és a véleményben is, meg a kompromisszumokban is, hogy erőteljesen kombináljuk a nemzeti felelősséget, meg az EU közösségi felelősséget. Így aztán az ALDE nevében megszavazzuk ezeket a kompromisszumokat, amelyek erőteljesítik pozíciónkat. Simánszki per due minuti. Simánszki képviselő két perc. Jako sprawozdawca cień w Komisji Przemysłu. Köszönöm szépen. Árnyék jelentéstevőként azt szeretném elmondani, hogy nagyon fontos ez a vélemény, éppen ezért el kell fogadni. Emlékeznünk kell arra, hogy ez a szöveg nagyon nehéz helyzetben született. Tehát meg kell mondanunk, hogy pontosan a bizottságnak és a különleges képviselőnek mi is a szerepe válság esetben. Az energiabiztonság a harmadik országokkal folytatott kapcsolataink szempontjából is kulcsfontosságú. Ezek a fajta pontosítások tehát fontosak, hogyha ezekre nem utalunk, akkor ez a jogszabály nem lesz a Lisszaboni szerződés letéteményese, amelyben a szolidaritásról beszélünk az energiapiacok terén is. Köszönöm. La parola alla collega. Akkor most megadom a szót Riera Madurel képviselőnek két percben. Köszönöm szépen. Most először beszélhetünk ebben a szakbizottságban erről a témáról. Éppen ezért szeretném elmondani, hogy a frakciómnak mi az álláspontja. Most nem kívánok részletekbe bocsátkozni, hiszen nagyon sok témában egyetértünk a jelentéstevővel, inkább olyan témákról fogok, olyan kérdésekről, két konkrét pontról beszélni, amelyekben nem ért együtt a frakciónk. Az egyik az egy az koordinációs feladatok, a másik pedig a harmadik országokra való utalás. Miért is nem értünk együtt, egyet a különleges megbízott koordinációs feladataival? Azért, mert elsősorban, hogyha az a célunk, hogy az Európai Unióban egy egységes piacot hozzunk létre, akkor semmi értelme annak, hogy az energia ügyi biztos feleljen befelé ezért a témáért, és kifelé pedig a külügyi főmegbízott. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy ezeket a kérdéseket közösségi szinten kezeljük, és egyébként a Lisszaboni szerződés ezzel kapcsolatban nem is ad felhatalmazást másnak, mint a biztosnak. A legutóbbi orosz-ukrán gázvitában azt láthattuk, hogy diplomáciai válaszadásra van szükség, és szolidaritásra, olyan szolidaritásra, amely biztosítja a tagállamokba való gázellátás folyamatosságát. Ami pedig a harmadik országokra vonatkozó záradékot illeti, az Európai Parlament megvédte ezt, a CESZP-t, akkor, amikor a harmadik belső piaci csomagról tárgyaltunk. Ugyanis ez egy olyan intézkedés, amelynek az a célja, hogy az európai érdekeket védje. Nagyon is értem azt, hogy bizonyos tagállamok miért aggódnak, hiszen vannak olyan országok, amelyek teljes mértékben függenek a gázellátásuk tekintetében Oroszországtól, de azért ne ö, engedjünk annak a kísértésnek, hogy Oroszországot mindenképpen támadjuk, ok, ok nélkül is. Hiszen nagyon sok orosz piaci szereplő tökéletesen tartja magát az európai szabályokhoz, amikor az európai piacokon működik. Ami pedig a beruházásokat illeti, azt hiszem, hogy ez is megmagyarázza a pont fontosságát. Az elnök úrnak igaza van, tudom, hogy nincsen több időm, de azért még szeretnék fél percben arra is utalni, hogy tegnap milyen módosítást kapott a jelentéstevő tőlem. Igazából ez nem egy új módosítás, hanem egy kompromisszumos javaslatnak a magja, úgyhogy mi nem fogjuk megszavazni. Köszönöm szépen, Brock képviseli a szó, két percben. Elnök úr, rövidebb leszek. A néppárti frakció nevében szeretném elmondani, hogy támogatjuk a jelentést, a kompromisszumos módosítókat is. Véleményem szerint kiegyensúlyozott anyagról van szó. Látjuk, hogy például az energiatanács amelyben Clinton asszony is ott van, és ő a tárgyalási partnerünk. A bizottságot viszont a bizottság alelnök nője képviseli. Úgy gondolom, hogy ez egy kicsit ellentmond a közösségi módszernek, amelyet ebben az esetben pedig erősítenünk kellene. Tehát a belső jogalkotást kellene itt erősítenünk, és pedig eh, a többség elv segítségével. Köszönöm. Bene. La parola conclusiva al relatore. És végül a jelentéstevőnek, uh, Cyrus Wolski úrnak adom meg a szót. Az én értelmezésemben az, amit a frakciók mondtak, az úgy tűnik, hogy a véleményt egészében támogatják a frakciók, egy kivétellel, a 63-as módosító a szocialisták részéről nem kapott támogatást. Úgyhogy köszönöm ezt az általános támogatást, és a 63-assal kapcsolatos gondolatom az, hogy az üzenet, mi szerint ki kéne vezesse ezt, ez egyébként nagyon kívánt egy hangot az Európai Unió részéről. Mi azt mondjuk, hogy az Európai Bizottság alelnöke, ez a közösségi pillér, plusz a fő megbízott, illetve az egyes portfóliók vezetői, az egyes biztosok. Éppen ebben az irányban halad a jelentésünk, amely egyébként már elfogadást kapott, 2007-ben elfogadásra nyert. És pontosan azt a közösségi vétételt hangsúlyozza, amelyet az, hogy a szakpolitikát közösségi kézbe kell venni, ami a szakbizottságunk álláspontja is volt, miszerint ez egy kül politikai kérdés nem csak energetika politik, energiapolitikai, hanem legalábbis, legalább annyira külpolitikai is. És ezt elfogadta az egész parlament, illetve az ITRÉT is, hogy ez egy külpolitikai kérdés is, úgyhogy itt nem kell engednünk, nem is tudok engedni. A másik pedig az országos klauzula, ez az irányelben nem szerepel, ilyen úgymond ország záradék, de az, hogy ellenőriznünk kell a beruházásokat az adott országba, megvizsgálva, hogy megfelele az Európai Uniós elvárásoknak és jogszabályoknak a viselkedése. Szerintem ebben semmi elfogadhatatlan nincs, nem is értem mi a baj vele. Ugye a 63-assal kapcsolatos ö, ellentétet, ha kezelni tudjuk, akkor azt hiszem, hogy bízvás nézhetünk a holnapi szavazás elébe. Nagyon szépen köszönöm. Ezzel lezártnak tekinthetjük a mai napirendünket. Kimerítettük, úgyhogy felfüggesztjük az ülést, és a kibővített elnökséggel folytatjuk. Közben pedig kérem, hogy mindenki hagyja el a termet, aki nem jogosult arra, hogy itt maradjon. Köszönöm.